óta pozitívak. A hiba arány most már a harmadik évben egymás után ö, a előírt határérték alatt van, és a bizottság örül annak, hogy a számvevőszék méltatta a bizottság erőfeszítéseit a belső ellenőrzés javítására. A tagállamokkal szoros együttműködésben tettük ezeket, és az önök ajánlásait, a szemvőszék ajánlásaival együtt megfontoltuk. És így kívánunk a jövőben is eljárni. Idén, évelején, amikor önöknél jártam, akkor leszögeztük, hogy nem csak a költségvetést kell jól kezelni, hanem a programok eredményességét is vizsgálni kell, különösen egy olyan időszakban, amikor óriási kihívásokat él meg az Európai Unió belső és külső értelemben egyaránt, és amikor a több éves 2020 túlmutató költségvetési tervet is meg kell fogalmazni és véglegesíteni kell. A 2016-os év költségvetési szempontból kiemelkedő eseményei, ugye erre vonatkozik a mentesítés között, ott volt a performance reporting, a teljesítmény alapú jelentés tétel bevezetése, és az éves jelentés harmadik fejezete tárgyalja is ezt. Három témáról szeretnék beszélni, amelyekről tudom, hogy önöket érdeklik, az irányítás, az etika és az átláthatóság köreiről. És végül pedig a következő több éves pénzügyi keret tervezési tevékenységéről is szólnék. 2016-ban nagyon nagy kihívások előtt álltunk, új politikai prioritások szolgálatába kellett állítani a költségvetést. A versenyképesség, a gazdasági konvergencia, a növekedés és a munkahelyteremtés voltak ezek a célok. A költségvetés által adott teljes rugalmassági keretet kimerítettük, főleg a migrációs válság kezelése igényelte ezt, és 2016-ban az éves jelentésünk le is szögezi, hogy sok területen sikerült konkrét értéket teremteni. A jelentés megjelenésekor a stratégiai beruházási alap 190 millió eurós összeget tett ki, ez azóta 250 millióra nőtt, és a 315-ös jövő évben elérendő 315 milliós cél felé tart, a tagállamok tehát egyre többet hívhatnak le belőle. Az alapnak egy 2.0-ás változata is van, amely még több átláthatóságot és addicionalitást ír elő, és az Európai Tanácsadói Hálózat, illetve HAB, tehát központ létrehozását írja elő, erről politikai megállapodás született a felek között. 2016 végéig több mint 110 ezer kis és középméretű vállalkozást sikerült támogatni, összesen 5,5 millió euró értékben a COSMA programból, és mintegy 500 ezer félmillió európai fiatal vett részt csereprogramokban, az Erasmus Plus programnak köszönhetően. Ez mindig is sikeres program volt, de 2016-ban különös szerepet töltött be a hirtelen bekövetkezett fiatalok körében tapasztalatú munkanélküliség ellen tételezése formájában. Az Európai Szolidaritási Testület egy éves évfordulója van egyébként most, és ez is ugye ekkor indult. 2016-ban az új sürgősségi támogató eszköz is megfogalmazódott, amely 35 ezer migránsnak nyújtott támogatást Görögországban. 2,1 millió eurót költöttünk humanitárius segítségnyújtásra, mint egy 80 országban, és összesen 20 millió embert ért ez el. Ha felnézünk az égboltra, most nem látjuk a tára miatt a Galileo műholdat, de a Galileo műhold és az általa adott szolgáltatások is beindultak 2016-17-ben, és egyre több területen használják a jeleit. És ez számos egyéb stratégiai prioritást is szolgál, Például a úl a klímaváltozás elleni céljainkat is új technológiával tudtuk megtámogatni. Ahogy a korábbi években is, idén is a Management és Performance jelentésben beszámolunk arról, hogy a 2020-as stratégia érdekében mit sikerült tennünk. Ez egy sokkal részletesebb kifejtésű jelentés, mint ez korábban szokás volt az önök és a szembevőszék kérésére. Az éves performance jelentésből csak egy konkrét példát emelnék ki arra, hogy eh, hogyan sikerült az önök ajánlásaival számos területen előrelépnünk, például eh, fontos beruházásokat sikerült támogatni, és a költségvetési döntéshozás mentesítési folyamat ajánlásaiból ö, új típusú költségvetés végrehajtásba kezdtünk. Egy OECD tanulmány nemrégiben kimutatta, hogy az EU költségvetési tervezés, a performancia alapú költségvetés igen magas szintű, és minden OECD ország normájánál magasabb szintű költségvetési tervezési folyamat idézett bezárva. A bizottság a jelentési tevékenységét próbálta egyszerűsíteni az elmúlt években az új jelentéstételi módszerekkel, és ez már önmagában nagyon biztató. A harmadik fejezetben a számvevőszék megvizsgálta a teljesítmény alapú jelentéstételi rendszereket. Egy éves fej, tevékenységi jelentést tartalmaz ez, és egy igazgatási teljesítményjelentést, illetve egy programnyilatkozatot és a pénzügyi programoknak az elemzését nagyon érdekes ajánlások születtek, például, hogy a program végrehajtás kihívásaira mutassanak rá, átláthatóbb formátumot használjanak, és az felhasznált adatok minőségével kapcsolatosan is voltak ajánlások. Nagyon hálásak vagyunk az ajánlásokért, és már most figyelembe vesszük őket a tevékenységi jelentés összeállításában a következő évre nézve illetve további ajánlások is vannak, ezekhez eh, nagyobb együttműködés kell az intézmények között, például hogy egyszerűsítsük és javítsuk a pénzügyi programokban az indikátorokat, most körülbelül 700 ilyen van, és ez csak a következő generációs programokra vonatkozó tárgyalások keretében lehet megtenni a következő több éves eh, keretre nézve a parlamenttel szeretnénk együttműködni, hogy kevesebb indikátor legyen jobbak és koherensebbek. Összességében szeretném hangsúlyozni, hogy a teljesítmény és a teljesítmény alapú jelentéstétel az EU költségvetés tekintetében közös felelősségünk. A parlament, a tagállamok, az igazgatóhatóságok, illetve nagyon sok érdekelt érintett ebben, és közös a felelősségünk, hogy a költségvetés céljait elérjük, és hogy megfelelő jelentéseket tudjunk készíteni az eredményekről. Ez nem azt jelenti, hogy a bizottság elhárítja a felelősséget saját teljesítményéről. Tavaly is már tettünk lépéseket a bizottságban, hogy aktualizáltabb teljesítménymenedzsment rendszert vezessünk be. Stratégiai tervezési és programozási ciklust vezettünk be, megerősítve a teljesítményre való összpontosítást az egész szervezetben. Több éves stratégiai terveket készítünk, amely stabil keret, világos célkitűzésekkel a bizottsági szolgálatok számára egészen a mandátum végéig. A célkitűzések közvetlenül kapcsolódnak Juncker elnök úr tíz politikai prioritásához, egyértelműen arra irányítják a figyelmet azokra a témákra, amelyek a legfontosabbak a politikai prioritások úgy kerültek meghatározásra, hogy kapcsolódnak ahhoz, hogy az állampolgárok számára mik a legfontosabb kérdések. Az éves tevékenységi jelentés 2016-ra vonatkozott ebben az évben, az új stratégiai tervezési és programozási keret tekintetében önök megvizsgálták az én saját éves tevékenységi jelentésemet is, ennek örülök. Az elnök, illetve az alelnökök munkáját is szolgáljuk ezzel. El kell mondanom, hogy a mi szerepünk a bizottság támogatásában nem csak, hogy megmaradt, hanem még bővült is. Több felelősségi kört kaptunk, legutóbb december 1-től kezdődően, hiszen most már azt is koordináljuk, hogy az Egyesült Királyság kilépésére hogyan tudunk felkészülni. Egyáltalán nem egyszerű feladat ez. Ez más eljárás, mint maga a tárgyalási eljárás, de azzal párhuzamosan zajlik. Ami a 2016-os és 17-es évet illeti, a főtitkárság központi szereplő volt sok folyamatban, sok szakpolitikában, meg is említenék néhányat, például az európai szemeszter folyamatát, ami egy éves folyamat, egyre integráltabb, a bizottsági szolgálatok mindegyikét magába foglalja, illetve van egy specifikus felelősségi kör is, egy verifikációs mechanizmus Bulgária és Románia tekintetében az erre vonatkozó jelentésnek a tárgyalását a tanács éppen lezárta. Elnökünk célja, hogy Románia és Bulgária kiléphessen ebből a mechanizmusból a ciklus végéig, és erre keresünk megoldást, hogy ezt hogy lehet megtenni. A bizottság válasza a menekült válaszra, illetve egy jövőbeli migrációs politika kialakítása is fontos feladat. Ez központi felelőssége az én szolgálatomnak, különösen a főtitkár helyettesnek. Még akkor is fontos feladat ez, hogyha csökkent a, az érkező menekültek száma, de azért a nyomás még mindig nagy. Végül pedig nagyon intenzív munkát végeztünk a többi elnöki prioritással kapcsolatosan, például az Energiaunió és az egységes digitális piac, ezek is fontos célkitűzések. Végül pedig, ami a főtitkár felelősségi köreit illeti, az európai állampolgári kezdeményezésen is dolgoztunk, hogy elfogadhatóbb, használhatóbb legyen az állampolgárok által, és hogy megfelelő szolgáltatásokat tudjunk nyújtani az állampolgároknak az ilyen kezdeményezésekben való részvételt a 16-18 éves fiatalokra is kiterjesztjük, nagyon tudjuk, hogy a fiatalok részvétele mennyire lényeges. Folytattuk a jobb jogalkotás szakpolitikát, van egy külön portál, nagyon is felhasználóbarát, és ez lehetővé teszi, hogy az állampolgárok részt vegyenek a jogalkotási munka előkészítésében, például a komitológiai javaslatokban, a delegált aktusok folyamatának figyelembe figyelemmel követésében, illetve a szakértői csoportok kérdése is érdekes lehet még az itteni itt jelenlévő képviselők számára, illetve az összeférhetetlenségek ügye. Szeretnék még beszélni arról az auditról, amelyet a számvevőszék az bizottság irányítási szabályával kapcsolatosan végzett. A bizottság felismeri, hogy mennyire fontos, hogy robusztus és koherens szabályaink legyenek megfelelő kockázatkezelési folyamatokkal. Úgy gondoljuk, hogy az irányítási modell, amelyet a bizottságban bevezettek, a Szenter Bizottság összeomlása után 2001-ben kiállta az idő próbáját, megfelelő egyensúlyt teremt a delegált felelősségek között, az operatív költségvetés kezelésben az egyes területeken egyrészt, másrészt pedig a kollégium átfogó politikai felelőssége között. Ez is egy fontos felelősség nyílt kommunikációs csatornák működnek, a főigazgatóságok és a biztosok között, valamint az maguk a főigazgatóságok között. Ezért, hogyha szükséges, akkor magasabb szintre lehet emelni a problémák kezelését, célzott javításokat is folytatunk, ahol szükséges. A mentesítési határozatban és a számvevőszéki külön jelentésben kértük, hogy frissítsék az irányítási szabályokra vonatkozó részeket. Legutóbb idén októberben ez pontos áttekintést ad a különböző felelősségi körökről. Szívesen válaszolok a kérdésekre, de most már több részletet nem akarok önökkel ezzel kapcsolatosan megosztani. Van még néhány nagyon fontos terület, ami a szakbizottság számára fontos lehet az etikával és az átláthatósággal kapcsolatosan. Szeptemberben Juncker elnök úr bejelentett egy fontos változást a biztosok etikai szabályzatában, ezt az évértékelő beszédében tette meg, egy tervezetet a parlamentnek meg is küldtek véleményezésre, a keretmegállapodás alapján. Úgy gondolom, ez az új javaslat a bizottság számára az egyik legszigorúbb mércét állítja, már ami az etikát illeti a közigazgatásban, a közéletben. megerősíti azokat a feltételeket, amelyek a biztosokra vonatkoznak, a megbizatásuk alatt végzett tevékenységeiket illetően, illetve egy átláthatósági rendszert vezetünk be a költségekkel kapcsolatosan a biztosok által kezelt források tekintetében, és természetesen várjuk a hivatalos választ a parlamenttől az az etikai szabályzattal kapcsolatosan, amelyet nem sokára véglegesítünk. Ami az átláthatóságot illeti, a Juncker Bizottság felvállalta, hogy a legszigorúbb átláthatósági szabályoknak is megfeleljen, nem csak az intézmények működésével kapcsolatosan, hanem azzal kapcsolatosan is, hogy az érdekképviseleti szervezetekkel hogyan tart kapcsolatot a közbizalom javítása érdekében. Ez nagyon fontos. Nyitottak vagyunk azon szereplők és érdekeltek számára, akik egy-egy területen érdekeltek, de csak egy átláthatósági regisztert aláíró lobbistákkal találkozhatnak a bizottság képviselői. Egy javaslatot is tettünk az átláthatósági regiszter használatára, hogy ezt még szigorúbban használjuk és vezessük a parlamentre és a tanácsra is vonatkozzon. Ha jól tudom, a tanács megkapta a mandátumot, hogy megkezdje a tárgyalást erről a regiszterről. Végül Close by looking at... tekintsünk ki egy kicsit a jövőre is. Az évértékelő beszédében itt a parlamentben szeptemberben Juncker elnök elmondta, hogy egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európai Uniót szeretne, ezt üdvözölte a parlament és a 27 tagállam vezetői is. Ez nagyon fontos lépés volt egy reform folyamatban, amely már márciusban megindult Európa jövőjével kapcsolatos fehérkönyv formájában. Különböző forgatókönyveket vázolt ez fel a 27 tagállam uniójájáról, és fontos stratégiai kérdésekben elképzeléseket foglal össze ez a fehér könyv. A szeptemberi beszédben különböző forgatókönyveket vázolt fel az elnök. Ennek a folyamatnak a végén eh, Szebemben Romániában 2019. május 9-én egy konferencia lesz, addig sem áll a munka. A jövő évi bizottsági munkaprogram egyébként az európai parlamenti választásokig tart ennek a, az időszaka. Megint megfogalmazzuk a tíz prioritást, illetve hosszabb távú kezdeményezéseket, amelyek az unió jövőjét formálják majd a 27 tagú unióét. Ennek a folyamatnak a kifutása, már ami a bizottság intézkedéseket illeti, májusban történik, amikor e a következő több éves pénzügyi keretre kerül majd javaslat. Ez nem csak technikai gyakorlat, mert a pénzügyi keret olyas valami, ami képviseli az ambícióinkat és a terveinket, amelyeket a 27 tagállam közösen el kíván érni. Sok vita zajlik arról, hogy mik a célok, mik az eh, ambíciók és mik az új prioritások, gondolom ezt nem nekem kell most itt elmondani, illetve a Brexit következményeit is át kell tekintenünk, reménykedve abban, hogy az Egyesült Királyság kötelezettségvállalásai kötelezettségei a jelenlegi több éves pénzügyi kereten belül még a, az Egyesült Királyság kilépése után is érvényben maradnak és teljesítik is őket. Ami az új többéves pénzügyi keret kialakítását illeti, azt akarjuk biztosítani, hogy az állampolgárok érdekét szolgálja ez, illetve a gazdaság fejlődését. Az erre vonatkozó folyamat nyílt folyamat. A bizottság egy tanulmányt is készített az Európai Unió finanszírozásáról, egyértelműen kiderült, hogy a következő pénzügyi keretre vonatkozó kihívás az, hogy két űrt töltsünk be, az egyik az Egyesült Királyság kilépésével keletkezett űr, a másik pedig az új stratégiai prioritások támogatására irányuló támogatásokból keletkező pénzigény. Majd meglátjuk, hogy ezt az új javaslatot hogyan tudjuk jól előkészíteni. A 62 meglévő program felhasználási jelentése alapján megpróbáljuk egyszerűsíteni a költségvetést és rugalmasabbá tenni, hiszen tudjuk, hogy rugalmasságra lehet szükség, hiszen a jövő bizonytalan, ahogyan azt a mostani migrációs válság is bizonyítja. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy a parlament mit gondol ezekről a kérdésekről. Februárban és márciusban várható az állásfoglalás, ezeket figyelembe is fogjuk venni. A vezetők is megvitatják majd ezeket februárban. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni az a gazdaság és monetáris unióval vonatkozó javaslatot, amelyet tegnap tett az asztalra a bizottság különböző eszközöket kíván ez tovább fejleszteni az úgynevezett fiskális kompakt szerződést és a stabilitási mechanizmust. Ezek most kormányközi megegyezésen alapulnak, de a javaslat az, hogy az uniós keretekbe illeszkedjenek benne hosszabb távon, ha a gazdasági monetáris uniót tovább akarjuk fejleszteni, akkor ez minden tagállamra vonatkozna, ugyanúgy, mint ahogy az euró is minden tagállam fizetőeszköze kellene, hogy legyen. Ezért nem szabad, hogy csak eh, az országok egy szűkebb körére dolgozzunk ki sajátos szabályokat. Köszönöm szépen. a főtitkárok arc színén le lehet olvasni a költségvetés általános állapotát. Egész jól néz ki a dolog. Köszönöm szépen a beszámolót. Joachim Celler a jelentéstevő, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Und herzlichen Dank an Herrn Russo und die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter. Köszönöm szépen Buszár úrnak és a szemvevőszék munkatársainak, ahogy beszámoltak a jelentésről, 2016-os mentesítéshez benyújtott jelentésről, ez a munkánk alapja. Én szeretnék elnézést kérni, hogy egy kicsit későn érkeztem ide, de ezzel egy időben itt a parlamentben a mongol parlament delegációját fogadtuk. Őket üdvözlöm. És ma most november 1 -e óta először került arra sor négy év után, hogy minden tagállam ratifikálta a Mongóliával kötött társulási egyezményt, Mongólia, ami a demokratikus fejlődést illeti kiemelkedő az régió országai közül, és ezzel a szerződéssel egy jó alapot készítettünk elő a munka elmélyítéséhez. Az új politikai területekre is ki fog ez terjedni, úgyhogy ezért jöttem későn. Italiánál úrnak szeretnék köszönetet mondani az átfogó beszámolójáért. Volt egy kis előzetes egyeztetésünk, és sok mindent, amit eh, a kérdés katalógusban eh, föltettem, most meg már megválaszolásra került, eh, hogyha most megismétlem a, a, a, az ön által elmondottakat, akkor elnézést, mert nem tudtam az idő rövidségére tekintettel végig menni a jegyzeteimen még egyszer. Én minden esetre üdvözlendő, üdvözlendőnek tartom, és ebben megegyezünk, egyetértünk, hogy ami az Európai Bizottság mentesítését illeti, sokkal inkább az eredményre helyezzük a hangsúlyt, az intézkedések és a rendelkezésre álló eh, eszközök eh, eh, tekintve vajon sikerült-e elérni a célokat, vagy megállapították-e azt, hogy esetleg rossz célokat követünk, és új kihívások várnak ránk. Ez nem jelenti azt, hogy ne vizsgálnánk az európai programok végrehajtásánál a szabályosságot. Az elmúlt években a számvevőszék évről évre poli, pozitív tendenciáról számol be, ami a szabálytalanságokat illeti. Számunkra a 2%-os határ a megosztott kezelésben, a shared managementben még nem, ezt még nem sikerült elérni. Részben itt még 5%-os mm, szabálytalansági ráták vannak, ami azonban a szabályosságot illeti jól úton vagyunk. Minden esetre a számvevőszék már elmondta, hogy ezekkel a kérdésekkel komolyabban kíván foglalkozni, és külön jelentésekkel fog előállni a következendő évben, tehát számos külön jelentés fog készülni a számvevőszék részéről. Azt hiszem, hogy önök nyújtják be a valódi információkat az európai programok hatékonyságával kapcsolatban. Ezeket más szakbizottságokban is, nem csak a koncakbizottságban kellene figyelembe venni. Hogyha a főtitkárral egyeztetünk, az szükségessé teszi, hogy mivel ön a teljes bizottság nevében szól hozzá, tehát szükségesé teszi azt, hogy megkérdezzük az Európai Uniót, hogy állapotát hogyan értékeli általánosságban a jelenlegi tendenciákat figyelve, és a jövőbe tekintve is, kiindulva az elmúlt évek programjaiból és célkitűzéseiből. Hiszen most hamarosan egy új stratégiai tervezés vár ránk, ön utalt is erre, és ideje lenne a jelenlegi programozási időszak programjait értékelni. Még mindig a 10 éves ciklusban vagyunk, a 2020-as stratégia határozza meg a munkánkat. Emlékszem, amikor kezdtem 2009-ben, a Lisszaboni stratégia utolsó előtti évét tapostuk, és aztán amikor a más, másik oldalon foglalkoztam az európai programok megvalósításával, ez volt minden munkának az alapja. Aztán amikor a parlamentbe jöttem, akkor azt mondták, hogy akkor segítem nem érdekelt már ez a Lisszaboni program. Azt mondták, hogy hát nem értük el a célokat, most valami újba kezdünk. Én szerintem ez nem igazán szolgálja a hitelességet. Ha stratégiai céljaink vannak, akkor őszintén értékelni kell a célok elérését, mielőtt teljesen új programot kezdünk, és új stratégiai célokat határozunk meg. Ezért merül fel a kérdés, hogy a különböző stratégiák formában, stratégiák, programok illetve eszközök formájában meghatározott célkitűzéseket hogyan lehet jobban harmonizálni egymással. Az EU 2020-as stratégia még az előző bizottság alatt került kialakításra, aztán jött 2014, a időben az új bizottság, az új parlament új kihívásokkal, és a bizottság munkaprogramját öt évre készítették el, ugyanúgy, mint a parlament mandátuma, aztán 7 éves a több éves pénzügyi keret, itt is fedik egymást az események. És különböző időbeli sík, idősíkok vannak, mondhatnánk. Kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt jobban harmonizálni, hogyan tudjuk egy kicsit rugalmasabban eh, kezelni ezeket a dolgokat. A tíz év az nagyon hosszú, eh, eh, ez alatt az idő alatt, még akár öt vagy hét év alatt is a prioritások, kihívások gyorsan változhatnak. Hogyan sikerülhet elérni azt, hogy gyorsabban reagáljunk? Most azt hallom például, bár sok állam még, még el se kezdte az új eh, támogatási időszak végrehajtását, de az operatív programokban eh, egy-két eh, év eltelte után most egy új programozást szeretnének, mert azt mondják, hogy megváltoztak a kihívások, és új intézkedésekre van szükség amelyeket aztán európai támogatással meg tudunk valósítani, például az európai alapokból. Amellett sok új eszköz felmerül, amelyek korábban nem voltak, nem léteztek. Az új támogatási időszak elején mindenki, aki mindenki, aki komolyan vette magát, azt mondta, hogy strukturális alapokat kell kihasználni a növekedés és a foglalkoztatás növelésére. Az európai strukturális alapra utaló hangok most már azonban elhalkultak, új eszközök, a stratégiai beruházások alapja merült, ö, került ö, középpontba például, de ez egy teljesen más konstrukció mint a strukturális alapok. Nagyon sok kezes alap jött létre, stb. stb. mindenféle támogató programok. Ez mind azt mutatja, hogy sok dolog változik, változóban van, kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt jobban összehangolni hogyan tudjuk ezt úgy megszervezni, hogy az új eszközök munkaképesek legyenek, működőképesek legyenek, anélkül, hogy elveszne az átláthatóság. Főtitkár úr, ön utalt arra, hogy a hogy hogyan lehet konkrétan különbséget tenni az egyes koordináló egységek között, talán erre ki tud térni, hiszen gyakran az a helyzet, hogy egyes bizottság, biztos, bizottsági reszortok esetében a szektor iránti elkötelezettség, vagy a reszort iránti elkötelezettség hát a koordinációt felülírja. Az EFSZ-t említettem, úgy tűnik, mintha az Európai Bizottság a pénzügyi menedzsment feladatainak nagy részét az Európai Beruházási Bankra utalta volna át. A szerződéseket azonban a bizottság határozza meg, nem az Európai Beruházási Bank a költségvetés végrehajtását illetően, az ezzel kapcsolatos szerepét, illetve a beruházási balank szerepét a stratégiai beruházások alapját tekintve egy kicsit, hogyha kifejteni. Azt gondolom, még egy dolog, itt az ideje, hogy az Európai Bizottság kollégiumként egy megbízhatósági nyilatkozatot adjon le, hiszen kollégiumként működik, és a számvevőszéknek így lehetősége lenne a Management és Performance Reporttal együtt ezt a nyilatkozatot vizsgálni. Három dolgot említenék még röviden, utalva a kérdéskatalógusra. 30. kérdés, Nemzeti Parlamentek. Az Európai Bizottság 2016-ban 620 beadványt kapott a nemzeti parlamentektől, aki 350-et 2015-ben. Hogyan, mivel magyarázzák ennek emelkedését? Ugyan, úgy, mert ugyan a legislatív kezdeményezések száma mm, változatlan marad. Most a parlamentek jobban kihasználják-e a jogukat, ami a Lisszaboni szerződésben <coughs> szerepel, hogy az európai legislatív munkába jobban bevonják magukat, ez pozitív jelzés lenne. Az ön véleményét szeretném meghallgatni ezzel kapcsolatban. Aztán még egy kérdés, a 33-as. Volt két külön bizottságunk, a Panama iratok és a Paradise iratok, az adóelkerülés témája. Most egy új probléma, merül föl a Paradise iratok problémája, ahol is az európai államok implikálódtak. Az adót elkerülni kívánó embereknek és vállalatoknak, főleg multinacionális cégeknek, támogatást nyújtanak. Azt gondolom, hogy ez olyan pénz, amire nagyon nagy szükség lenne a közágazatban. Németországban nagy nyilvánosságot kapott ez, ez, ezzel kapcsolatos vita. Azt gondolom más országokban is felmerül az emberekben a, az érdeklődés ezen téma iránt. A nemzeti kormányok és parlamentek valószínűleg úgy tűnik, nincs, nem képesek itt kezdeményezni sőt a tő egyes esetekben még támogatják is a rendszert. Ezért azt gondolom, hogy az európai szintnek, az Európai Bizottság képében a szerződések őreként fel kellene lépnie. A szerződések őre, ez a következő fontos téma. A 37-es cikk ben a szerződésszegés eljárásról van szó konkrétan itt most Magyarország esetében, persze időközben számos szerződésszegési eljárás indult, illetve van még nyitva. A német médiában az hangzott el, hogy az Európai Bizottság egy kicsit hát renyhe ami ezen szerződés szegési eljárások követését illeti. Talán remélem, hogy ez sikerülhet megcáfolni oda kell figyelni arra, hogy ha már legislatív döntés formájában szelződés-szegési eljárás indul, akkor a tagállamoknak ezeket végre kell hajtani, az, az ezen, ennek keretében hozott döntéseket, és nem megint Brüsszelt szapulni, <clears throat> hanem kitartani a közösen hozott döntések mellett. A rendelkezésükre álló eszközökkel eh, igyekezniük kell végrehajtani ezeket a döntéseket. Hogyha például a költségvetésre gondolunk, legutóbbi időből, eh, idén márciusból um, hallottuk, hogy a brit kikötőkben a brit kikötőkbe bevonzák a külföldi hajókat nagyon alacsony adókkal, és ez hatalmas kiesésekhez vezet az európai költségvetésben. ...2016-ig egyrészt, másrészt egyes tagállamok, amelyek ebben érintettek voltak, a áfát nem kapták meg, az áfa bevételüket nem kapták meg. Szerintem ez csalás. Ez ellen fel kell lépni. Milyen eszközökkel kívánnak ez ellen fellépni? Én eddig csak azt hallottam, hogy a brit kormány valamit tenni akar ezen dolog van, de hát ez olyan, mintha a kecskére bíznánk a káposztát. Szerintem itt európai fellépésre van szükség. Talán jogi eszközöket kell teremteni, hogyha ezek nem léteznek még, hogy felépjenek ezen jelenséggel szemben. Aztán ezzel rá is térhetek a Brexitre, Nagy-Britannia kilépésére. Miért volt szükség a főtitkár mellett egy új tárgyalási struktúrára? És ön hogy látja a jövőben a Nagy-Britannia kilépésével hogy kell az európai költségvetést <clears throat> kiigazítani. A jelenlegi több éves pénzügyi keret hamarosan a végéhez ér, és tudnunk kell, hogy mi várható ránk. Az uh, Code of Conduct für a magatartás kódex tekintetében a biztossal egyeztettünk, hogy lehetne esetleg egy új kezdeményezést elkezdeni ezen a területen, de a 40-es számú kérdésnél elakadtunk, nem kaptunk világos választ. Nem tudom, hogy ez azt jelenti-e, hogy a jelenlegi rendszert jónak tartják. Ebben a globalizált világban amikor a digitalizáció rohamos tempóban szolgál mindenkit, ideértve a terroristákat is, felmerül a kérdés, hogy az Európai Bizottság szolgálatai, persze a parlamenté is, valóban a legjobb, legmodernebb számítógépes rendszerekkel vannak-e felszerelve, amelyek minden kibertámadásnak ellen tudnak állni. Németországban még most is évente 180 ezer új menekült érkezik. És sajnos nem dőlhetünk hátra, a probléma fennáll, és itt preventív lépésekre van szükség az afrikai országokkal való együttműködésben. Talán idáig egyelőre. Köszönöm. Főtitkár úr, kérem, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Köszönöm elnök asszony a szót. Köszönöm Szele úrnak ezt a átfogó, részletes, átgondolt véleményt az éves jelentéssel kapcsolatban, és persze a kérdéseit. Megpróbálok ezekre válaszolni. már amennyire képes vagyok rá. Ami a megfelelés orientáltról a teljesítmény orientáltra való áttérést jelenti a költségvetési tervezésben és a mentesítés vonatkozásában, a megfelelés a performanciához képest sokkal könnyebb dolog. Mert be kell tartani a szabályokat, ezt kell ellenőrizni, a performancia az sokkal nehezebben mérhető, ha jól akarja az ember mérni a dolgokat, akkor komplex mutatókra van szükség, amelyek vitathatók általában. Ha viszont nem használjuk őket, akkor még bonyolultabb a helyzet. Konkrétan például 2020-as stratégia vonatkozásában, ugye van itt egy olyan cél, hogy csökkenjen a szegénység. szegénység. Az volt a cél, hogy 20 millió embert emeljünk ki a szegénységből. Megpróbáltunk válaszolni arra, hogy mit sikerült elérni, talán másfél milliót. De senki nem tudja, hogy milyen eszközzel lehet az embereket a szegénységből kiemelni. Ez nem egy eszköz, hanem nagyon sok intézkedés komplex egymásra hatása eredményeképpen történhet meg, tehát ilyesmit nem lehet tervezni. Lehet kitűzni, mint cél, de konkrétan szervez, tervezni és melérendelni intézkedéseket nehéz, és talán nem érni, hogy miért sikerült, miért nem sikerült. Ami a 2020-as célok többi fejezetét illeti, értékeljük a jelenlegi stratégiák eredményességét, az alsó határait megadtam az elérendő céloknak. Egyes indikátorok tekintetében sokkal gyorsabban léptünk előre, mint azt magunk is hittük. Az energiahatékonyság, megújuló energia hordozók területén gyakorlatilag szinte biztos, hogy elérjük a célokat. Az oktatás területén is történt előrelépés, bár ez főleg tagállami feladat, és ezért tagállamonként persze különböző a siker de majd az európai szemeszter értékeli. Valószínűleg elérjük még a kitűzött célokat a foglalkoztatás vonatkozásában. 75%-án vagyunk a kitűzött céloknak, de még van másfél év. 2020-ig nem kizárt, hogy elérjük a foglalkoztatási célokat, másfelől a kutatási fejlesztési célok 3%-ra emelése a GDP vonatkozásában sajnos elakadt, csak 200 2%-nál vagyunk. Persze, ugye ennek csak egy kis része EU pénz, a többi tagállami. Megint csak nincsen igazán hatásunk az egész képre. Kinek a felelőssége, nem érjük el a célt? A bizottsági része ennek a dolognak töredéke a tagállamiaknak. Tehát vannak olyan célok, amelyek túl általánosak, nem közvetlenül elérhetők bizottsági intézkedésekkel. A tagállamok szoros együttműködése szerencséje, egyedi helyzete is szükséges hozzá. Ezért a következő stratégiát úgy kell majd megfogalmazni szerintem, hogy közelebbi, elérhetőbb, közvetlenebbül elérhető, mérhetőbb célokat kell kitűzni, amiért tényleg felelős lehet a bizottság. Ugye a fenntartható fejlődési célok, ezek fennmaradnak 2020 után is, hiszen ezek ENSZ célok. De ha megnézzük a 169 célkitűzést, amire ez le van mondva, akkor a többségük ezeknek fejlődő országokra vonatkozó célkitűzések. Megint csak nehéz mérni azt, hogy most mi honnan hová lépünk el. Lehet, hogy csak 20 ilyen célkitűzés vonatkozik ránk, és ennek a tükrében kell mérni, hogy hány területen értünk el eredményt. Említi, hogy 10 év hosszú idő, 7 év is akár, a költségvetési tervezés szempontjából, és hogy több rugalmasságra van szükség. A strukturális alapok operatív programjait említette, ahol a tagállamok némelyike újra programozást kér. Jó, ez nem lehetetlen, csak időre van hozzá szükség, nem akarok belemenni most az M plusz 2, M plusz 3 vitába. De az tény, hogy a világ nagyon gyorsan változik, és biztos, hogy új formáira is szükség van a rugalmasságnak, hogy ez a félidős jelentés által elérhető, ez jó kérdés. Aztán a különböző eszközök egymásra hatása. A kohéziós politika jövőjéről most sokat vitatkozunk. Új pénzügyi eszközök tervezése zajlik, a stratégiai beruházási eszközé például. Ez a kettő egymást nem üti ki. Felméréseink szerint nagy a beruházási szakadék, főleg a magán-szférában, mert kevés vállalkozó mer belefogni nagy projektekbe, mert nagyon bizonytalan a megtérülés. Tehát ha csökkentjük a kockázatokat, garanciákat adunk, akkor több vállalkozó mer belevágni esetleg projektekbe. És ugye valaha a struktúrás alapoknak abszolút nem volt ilyen feladata, teljesen másra találták ki, az elavult infrastruktúra újjáépítésére szolgál gyakorlatilag, és ilyen magánberuházás ösztönző szereppel csak most ruháztuk föl, ez egyébként jó ötlet, szerintem, csak meg kell nézni, hogy a különböző intézkedések esetleg hol érnek össze, vagy akár fedik át egymást, és ott észnél kell lenni, hogy mit csinálunk, ha ilyeneket találunk, ilyen átfedéseket. Ami az Európai Stratégiai Beruházási Alap működését illeti, az EIB Beruházási Bank szabályai szerint is átláthatóbbá kell válnia, az Európai Beruházási Bank számos alap, és ennek az alapnak is a végrehajtási fóruma, de azért ez az alap egy teljesen független autonóm döntéshozás alá van rendelve, egy átlátható, független döntéshozás választja ki a finanszírozható projekteket, világos, tiszta kritériumok alapján, tehát ez egy átlátható dolog. A, a 2.0 program, amihez önök is hozzájárultak, alakította ki ennek az igazgató tanácsát a döntéshozásra. Azt kérdezik, hogy mit csinál a főtitkár valójában? Mi az én munkaköröm, szerepem definíciója? Hát lehet, hogy ez nehezen átlátható, definiálható kívülről, de ha bármilyen probléma mutatkozik, és volt bőven ilyen ebben az időszakban, migráció, biztonságpolitika, digitális belső piac, energiaunió, akkor soha nincs olyan megoldás, hogy én, én megkérem az egyik főigazgatóságot, hogy oldja meg a problémát. A problémák nem ágazati jellegűek, a társadalom a problémák bonyolultak, és mindig sokféle szakértőt kell egymással leültetni, és az ágazati digitó nem is várható el, hogy bizonyos problémákat megoldjanak saját hatáskörben. Nem is érthetnek hozzá teljes körülön, meg ha értenek is, attól még mástól is függ a megoldás, nem csak tőlük. A helyettesemnek az a dolga, hogy a, a migráció belső és külső aspektusával kapcsolatos probléma körök felelőseit fogja össze. Tehát nekem és a helyettesemnek az a dolgunk, hogy a bizottság elnökének, alelnökeinek utasítására bizonyos szolgálatokat embereket, vezetőket összehozzunk egymással, hogy közösen gondolkodjanak. Egy kicsit az Egyes Királyság kabinet irodájához hasonló módon. Volt egy kérdés, hogy kollégiumként a bizottság nem adhatna -e Declaration of Assurance, DUST, vagy az éves jelentés kapcsán. Nekünk nyilván van politikai felelősségünk a költségvetés elköltésével kapcsolatban, de ez maradjon is így, így jó a feladatok elosztása. Mert minden technikai, administratív hibáért nem lehet ö, a főtitkár felelős, nekünk politikai felelősségünk van a főigazgatókkal közösen, és a biztosok, illetve a bizottság kollégiuma felé tartozunk elszámolással. Vagyis folyamatosan ilyen interakció. Azt kérdezik, hogy a nemzeti parlamentek véleményei miért szaporodtak meg úgy, az jogalkotási tevékenység volumen nagyjából ugyanannyi volt, illetve hát valószínűleg nőtt, mert egyre több a nemzeti parlamenti javaslat, de azok a kérdések, amelyeket kapunk, és amikor direkt megkeressük őket mi kérdéssel, azok mindig a szubszidiaritás eldöntésére vonatkozó kérdések. Vannak saját kezdeményezéseik is, és ez jó, hogy az együttműködés beindult, egyeztetés van, hogy a nemzeti parlamentek egyre jobban érdeklődnek az unió működése iránt, ötletekkel, tervekkel állnak elő. Lehet, hogy még mindig egy kicsit lassú ez az egyeztetési folyamat, de létrejött. És az első alelnök aláírásával, vagy az első politikai helyettes aláírásával válaszolunk meg minden egyes nemzeti parlamenti kérdést. Aztán beszéltek különböző vizsgálóbizottságokról itt a parlamentben, különösen a paradicsom iratok vonatkozásában, illetve az olyan adóbevételek tekintetében, amelyek elvesznek az ilyen konstrukciók miatt. Erre azt tudom mondani, hogy természetesen ez olyas valami, ami a bizottság a radarján nagyon is jelen van, különböző kezdeményezéseket is indítottunk, például az országonkénti jelentéstétel az egyes cégek esetében. Azt is elmondhatom, hogy az ECOFIN tanács kedden jóváhagyta az együtt nem működő adójoghatóságok listáját. Viszonylag rövid lista, 17 ország van rajta. Ugye azok, akik eh, általában szóba kerülnek ilyenkor, és mivel jobb a megelőzés, mint a gyógyítás, nem is emlékszem a pontos számra, 48-49 országot felkész, felkértek a helyzet javítására, tehát ez a majdnem 50 ország, kötelezettségvállalást tett a helyzet orvoslására, ez nagyon fontos. A jövőben, amikor olyan pénzügyi mahinációkat tanál, találunk, amely kihasználják az ilyen lehetőségeket, nem azért, mert fejlődő országról van szó, és szükségük van a pénzre, hanem egyszerűen egy erre létrejövő struktúrát találunk, akár a költségvetésből, akár a befektetési bankból származó, pénzekről van szó, felülvizsgálatra lesz szükség. El szeretnénk kerülni, hogy a, ezekben az ügyekben az adóparadicsomok szerepet kapjanak. A bizottság, mint a szerződések őre. És hogy a bizottság vajon gyengül ebben a szerepkörében, én inkább azt mondanám, hogy ellenkezőleg, az EU jog végrehajtásával kapcsolatosan nemrégében kiadtunk egy közleményt. Ebből kiderül, hogy az úgynevezett EU Pilot rendszert bevezettük. Ez egy olyan köztes szakasz, amely akkor kerül sorra, mielőtt bíróság elé kerül egy tagállam. Sokszor az országok ezt késleltető taktikának használják, vagy időhúzásra. Most, hogyha valós ügyet látunk, akkor gyorsabban tudunk lépni, tehát hogyha van értelme az egyeztetési időszaknak a nemzeti hatóságok és a bizottság között, akkor ezt kihasználjuk, mondjuk nagyon bonyolult esetekben, de ha például a, a törvények, a jogszabályok átültetéséről van szó, akkor most már sokkal gyorsabban lépünk. Ebben az összefüggésben megemlítették annak a csalásnak az esetét, amelyre az Egyesült Királyságban derült fény az Olaf tevékenysége nyomán, vagyis alá alul értékelték az importált árukat, és elkerülték az adók befizetését az EU költségvetésbe. Ezzel kapcsolatosan fenntartást is tettünk az költségvetésben. Ez is ugye a leggyengébb láncem története. Az ilyen alul értékelési trükkök eh, gyakran a távol-keleti országok exportőrként használják. Ezt most nem akarok országokat megnevezni, de megpróbálják a leggyengébb láncszemet megtalálni a rendszerben. Például majd az áfa bevételeknél is ez felmerül később. Ez tehát a nemzeti hatóságok elsődleges felelőssége, Felvettük az Egyesült Királysággal, az ő hatóságaival a kapcsolatot, hogy orvosoljuk a helyzetet. Hogyha nem felelnek meg a szabályoknak, a VAM szabályoknak, akkor természetesen ez lehet kötelezettségszegés, de még nem tartunk ott. Most szeretnénk orvosolni a helyzetet. Volt egy kérdés a Brexit-tel kapcsolatosan hogy miért van külön struktúra a tárgyalásokra vonatkozólag. Nos, a helyzet ma pontosan magyarázatot ad arra, hogy miért kell ez a struktúra. Michel Barnier, mint a bizottság tárgyaló biztosa az Egyesült Királyság felé, pontosan erről beszélt, hogy a tárgyalásokra egy külön szolgálatot létrehoztak, azért, hogy a bizottság többi része a pozitív prioritásokról prioritásokon dolgozzon. A vállás soha nem túl pozitív fejlemény, ezért szeretnénk a bizottság szokásos ügymenetét érintetlenül hagyni ezáltal. A főtitkárság a Brexit készen létre is létrehozott egy csoportot, de hát az ex-Brexit hatása minden területet érint a bizottságon belül és az egész EU-ban is, tehát az egész bizottságnak munkát ad ez. A pénzügyi keretre való hatás természetesen érezhető lesz, az Egyesült Királyság nettó befizető volt, így tehát a finanszírozásban hiány keletkezik, hogy hogyan tudjuk ezt áthidalni, és reméljük, hogy ez nem lesz a többi új prioritásra hatással. Ez még a jövő kérdése. Az etikai kódexel kapcsolatosan, hogy vajon lesz-e majd az átmeneti időszakra vonatkozó javaslat, a bürokratikus válasz erre, hogy ez tanácsi döntés, nincsen nálunk a kezdeményezés jogköre, a tanács dönt tehát, a parlamentnek jog jogalapja erre a döntésre. Ez egy külön döntés, tehát a bizottság szempontjából van egy új rendelet, amely tavaly lépett hatályba, és amely csökkentette az átmeneti utatások időszakát 6 és 24 hónap közötti időszakra korábbi biztosok tekintetében, Juncker elnök azt javasolta, hogy a mandátum utáni kifizetések időszaka két évre nyúljon. Ez a két időszak most egybeesik. Ami a kiberbiztonságot illet, illetve hogy a rendszerén készen állnak-e arra, hogy a kihívásokra választ adjanak először is. Minden nagy szervezet, minden szervezet támadás alatt van, ezt tudjuk. Folyamatosak a támadások, a bizottságnál is és a parlamentnél is a külső tűzfal meglehetősen jól működik, de azt is tudjuk, hogy azért különböző támadások történnek, hacking, phishing és hasonló technikákkal. Összességében átlagosan 2016-ban több mint 50 incidens történt havonta, végül egyiknek sem lett káros hatása, csak érzékeltetni szerettem volna, hogy milyen mértékű problémáról van szó, folyamatos figyelmet igényel, pontosan tudjuk sokszor, hogy honnan jönnek ezek a támadások, és van egy olyan rendszerünk, az EU intézményeket szolgálja ez, amely az úgynevezett sürgőségi válaszadó rendszer a az intézményeket és a tagállamokat szolgálja, és információ cserét tesz lehetővé ezekről az esetekről és a lehetséges válaszról. Említette végül a menekültek kérdését, különösen a Németországba érkező menekültekét nem mindig menekültekről van szó, hanem sokszor gazdasági bevándorlókról. Meg kell húzni a választóvonalat, meg kell különböztetni a menekülteket, illetve a gazdasági bevándorlókat, ami a menedékkérőket illeti, ez is egy külön kategória. Valóban a prevención is dolgozni kell, a megelőzésen. Tehát nem csak olyan intézkedéseken dolgozunk, hogy megakadályozzuk az illegális bevándorlókat az EU-ba lépésben, hanem a, az okoknál is keresgélni kell. Egy fejlesztési, fenntartható fejlesztési alapot hoztunk létre ezért, ami olyan, mint a stratégiai befektetési alap, csak ennek a fejlesztési megfelelője, hasonló eszközről van szó. A gazdasági fejlődés-fejlesztés Afrikában csak ez lehet a hosszú távú válasz erre a kérdésre. Az EU-Afrika csúcs találkozó múlt héten került sorra, ez is téma volt. Elnézést, elnök asszony, hogy ilyen sokat beszéltem, de sok volt a kérdés, és szerettem volna mindenkinek válaszolni. 15 percnyi kérdés után 22 percnyi választ nem tudok az ön szemére vetni. Ajánl a Szender asszony Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Ruszó úr, hogy elmondta a véleményét, és köszönöm a titkárságnak is a válaszokat. Először is kíváncsiságból szeretném tudni, a nemzeti szakértőkkel kapcsolatosan 11 ilyen nemzeti szakértő van a főtitkárságnál, vagy most, vagy majd írásban meg tudná -e adni, hogy milyen nemzetiségűek és mi a professzionális profiljuk. És itt vannak ugye, ide van írva egy external person, tehát egy külső személy, mivel itt egy szeméről van itt szó, nem nagyon tudom, hogy hogy mi a szerepe, lehet, hogy ezt is el tudná nekem mondani. Van egy másik téma, ami még komolyabb, az előző is, de azért ez még inkább. Az... Ahora mismo información en relación a ello. Eh cuando az öngyilkosságokkal kapcsolatban lleva como vicepresidenta encargada eh, del presupuesto sí a megelőzési stratégiájukról szeretnék kész kérdezni, hogy a stressz vagy a kiégés megelőzésére mit tudnak tenni. Saber si... Már ami a tisztviselők eh, stressz hatásait illeti, Szeretném tudni, hogy van-e egy ilyen megelőzési stratégiájuk, illetve hogy időben fel tudják-e tárni ezeket a kísérleteket, és milyen helyzetekben tudják ezt megtenni. Gondolom most nem tudnak egyből válaszolni. Tavaly már felmerült ez a kérdés, bár egy kicsit furcsa választ kaptam erre a kérdésre, hogy így mondjam. Persze ezt is megértem, hogy kicsit vonakodnak a kérdéstől. A vizsgálati főosztály vezetőjéről szeretnék kérdezni. Gazdasági szempontból melyek a legfontosabb tervek? Robert Jan Smith igazgatósága mely, mely ügyekben érintett, tíz közül három érintett Jan Smith kolléga országa. Ráadásul az akadémia kitüntetését is megkapta, a Holland Akadémia kitüntetését, azért, hogy a holland tudományhoz ilyen mértékben hozzájárult. Folyamatosan hallunk az etikai kódexekről, illetve a úgynevezett pihentetési időszakról, de önök hogyan gondolkodnak erről a helyzetről? Tavaly úgy látom, hogy rosszul vették, hogy rákérdeztem erre az ügyre, én ezt komoly ügynek gondolom, nem semmiség. Szeretném tudni, hogy milyen terveket támogatnak a 2020 Horizont 2020 programban. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy valamilyen módon legyen mobilitás a magas tisztviselők számára is, akik pénzügyi, gazdasági szempontból nagyon is érintettek és kényes helyzetben vannak olyan ügyekben, amely az ő országukat érinti. Szeretném, hogyha választ kapnék erre a kérdésre, Mondták, hogy az illető majd részt vesz a mobilitási programban, mint mindenki más, de azért ez eddig még nem történt. Meg szeretném, hogy a professzionális választ kapnék erre a kérdésre. Végül pedig a migrációra vonatkozólag. Ha jól értettem, akkor önöknél van a koordináció a bevándorlási kérdésben is. Tudom, hogy ez kényes kérdés, sokat dolgozunk ezen a témán, mert én vagyok az interparlamentáris delegáció elnöke a Magreb országokra vonatkozólag. Szeretnénk javítani a helyzeten, de valóban az elmúlt napokban nagyon kritikus helyzet bontakozott ki abban a tekintetben, hogy az emberi jogi felelős az ENSZ emberi jogi felelőse kritikát gyakorolt nagyon erősen, és nagyon kifejezéseket használt, illetve egy CNN riportra is hivatkozott. Tehát nagyon aggasztó, hogy az Európai Unióban támogatjuk az ENSZ politikáját és úti tervét, miközben ez a politika olyas valami helyzet kialakulásához vezetett, ami nagyon nehezen felvállalható, és nagyon nagy kritika illetheti. A koordinációs politikára szeretnék rákérdezni vagyis hogy ott mi történik, mi történt, hogy nem koordinálták megfelelően ezt a programot, hiszen az Európai Unió is közreműködő ebben, és a koordinációban dolgozunk. Eh, que responder de una manera, pues a veces sobre la prisa, y estas cosas no son buenas. Látom, hogy nagyon nagy a sietség, de nagy kritika illente ezt a programot, és szeretném tudni, hogy az Európai Unió mennyiben felelős a Líbiában kialakult helyzetért. Hogyan tudjuk ezeket a kritikus momentumokat kezelni, végül pedig eh, a jobb jogalkotás program egyetértünk, a parlament is támogatja ezt a programot. Bizonyos ágazatokban nagyon fontos jogszabályalkotási csomagok vannak folyamatban, például a közlekedési ágazatban, és késedelmek vannak. A bizottság hogyan szeretné gyorsítani ezeknek a csomagoknak az elfogadását még a megbizatásra lejárta előtt? Szeretném tudni, hogy van-e valami elképzelésük arra, hogy javítsák a munkamegyszereiket, vagy legalábbis gyorsítsák ezeknek az ügyeknek a lezárását. Ja, Kollegen, ich habe gedacht, wir kommen heute Mittag ohne. Azt gondoltam, hogy ma délután nem kell hozni, korlátoznom a hozzászóli, eh, hozzászólók idejét. Eddig azonban ellenem dolgozott az idő, de Jong a úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, igyekszem rövidre fogni. Persze, eh, hosszú lére is lehetne ereszteni. Az első kérdésem a főtitkárhoz akinek szeretném megköszönni a hozzászólását. Ez a jobb jogalkodásra vonatkozik. Egyrésztről látjuk, hogy eh, lehet, hogy a kezetekben eh, nem volt elég jogszabályokató munka, most elég sok, sok jogszabályokató munka van, nem ez a lényeg, ha szükség van a jogszabályokra, akkor ezt meg kell hozni. De most végül is eh, sikerült a biznisz világot és a GUE-t egyesítenie az egységes piaci biznisztől túl információs eszközzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a bizottság ugyanis azt akarja, hogy kötelező érvényel tegyenek közinformációkat a vállalatok. Nyilván a vállalatok félnek ettől a rendszertől, ugyanahogy mi is. Hogyan készítette ezt elő az Európai Bizottság? A bizottságnak elvileg elég eh, munkatárs és kapacitása van ahhoz, hogy megkapja ezeket az információkat, hogyha ez a jobb jogalkotás, akkor a Business Europe szerint mi a rossz jogalkotás, ami a közérdekű bejelentőket illeti. Egyrészt eh, látjuk, eh, hogy mozdulás van ebben, ezen a területen, azonban az anyag azt mutatja, hogy nem volt közérdekű bejelentés. Volt ugyan képzés, de nem volt bejelentés. Most akkor a képzés miatt hirtelen az emberek rájöttek, hogy mit kockáztatnak, és félnek, és nem mernek bejelentést tenni. Kérdezem, hogy milyen, hány eset volt az elmúlt 5-10 évben, ami az utazási költségeket illeti, a bizottság egész jó jó munkát végez, az InfoExpress Europe legalábbis erről tájékoztat. A biztosok által tett utazások kevesebbe kerülnek a bizottságnak, mint a nemzeti kormányok számára a miniszterek. Ez mindenképpen jó, jó reklám. E, aztán elvileg az Európai Bizottságnak 15 ezer dokumentumot kellett volna tenni, de nem tették köz, közzé ezeket. Ez nyilván a hírnevüket is rontja. Ez jó reklám a bizottságnak? főleg, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy azzal, hogy ami a belső piac, vagy az egységes piac információs eszközt eh, illeti, a bizottsági munkatársak eh, könnyedén végigmennek az anyagokon, és meg tudják szerezni ezeket az információkat. Ami az ESZEX bizottságot illeti, ennek az ezzel kapcsolatos döntéseket közzéteszik-e, ezt várja el ugyanis a civil társadalom, hogy a döntés előtt közé tegyék az információk, tehát proaktív publikáció jó lenne. Az volt a harmadik pontom. A negyedik Az Európai Parlament nagyon sok tagját érdekli ez a téma. Nagyon sok előrelép, nagyon nagy előrelépésre került sor ezen a területen, de most egy kicsit mégis habozok. Külön az 51-52-53. oldalon eltérések vannak a válaszok között. Egyrészt nincs új kritérium a kvalitatív értékelésben, ez veszélyes, mert elég sok egyensúlytalanságot láttunk, ami a számokat illeti, a szakértőket illeti, vállalati érdekek állnak az egyik oldalon, és civil társadalmi érdekek a másik oldalon. Hogyha megnézzük, hogyha kvalita, azt, hogy kvalitatív értékelést végzünk esetleg a mandátum alapján, akkor hogyha a mandátumot úgy határozzuk meg, hogy a vállalati érdekek automatikusan eh, olyan érdek, azokra van szükség, akkor összeomlik az egész rendszer. Ez az egyik eh, veszély, másik. Még mindig van egy kis tisztviselői csoport, aki ezzel foglalkozik, mindig attól aggódtunk, hogy a ö, csoport túl kicsi, kevés ember dolgozik ezen a főtitkár mellett. Mekkora ez a csapat? A harmadik dolog. Magas szintű csoportokat, politikai csoportokat vagy frakciókat kizárják ebből a rendszerből, ez visszaüthet, amikor ugyanis tényleg nagyon fontos dologról van szó, politikai iránymutatásra van szükség, az egyensúly és a szabályok, amikben megállapodtak, már nem mert, öm, elegendőek. Illetve a magas szintű munkacsoportokra lehetne egy új szabályrendszert kidolgozni. Végül pedig, ami a szakértői csoportokat illeti, teljesen támogatom a bizottságot, amikor azt mondják, hogy a civil társadalmi szervezeteknek is nem csak az ernyő szervezetekre, hanem a tagjaikra is kell eh, támaszkodniuk. Hogyan tudunk segíteni önöknek ebben? Folyamatos párbeszédben állunk a szervezetekkel, eh, de hogyha van példájuk arra, hogy a civil társadalomnak ezt a kérdést tették fel, biztosak lehetnek benne, hogy segítünk. Végül pedig a polgárok, polgári párbeszéd, Citizen Style-ok, nem fogok természetesen végtelen kérdéseket feltenni, de a főtitkár megadott bizonyos linkeket, eh, mikor feltettük azt a kérdést, eh, hogy eh, hogyan szervezik ezeket az eseményeket, de ezeken a weboldalakon nincs elég információ, nem találtuk meg azt az információt, amit kerestünk. Azok a polgárok, akik kritikusan tekintenek az Európai Bizottságra, azok nyilván nem az Európai Bizottság weboldalán keresik az információt, pedig nagyon fontos lenne, hogy őket és elérjük sokan, akik kritizálják az EU-t, nem tudnak sokat az EU-ról. Fontos a párbeszéd, mind a parlament, mind a bizottság részéről, és jó lenne egy kicsit több információt kapni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Tarant úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem is van egy rövid kérdésem lehet, hogy ezzel megsértem a Gentleman's Agreement-et, de az én kérdésem a 21-es kérdésre, illetve válaszra vonatkozik. Ez a biztonságos olvasószoba, és ezért nem tudják meghatár, megadni a számokat. A kérdés az, Tudjuk-e, hogy hogyha Ljubljana há- háromszor annyiba kerül az életfenntartás, mint Bukarestben, akkor miért fizettünk Bukarestben bizottsági épületekre két és félszer annyit bérleti díjként? Ez az adat azért titkos, mert nem akarunk pontos adatokat közzétenni, vagy nem, vagy azt akarjuk, hogy ne derüljön ki, hogy ki a román tulajdonos. Pirinski kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy ilyen röviden tudok-e fogalmazni, mint Tarant úr, de igyekszem. Az én kérdésem általános. Tisztelt főtitkár úr, Ön beszélt erről a témáról, de úgy érzem, hogy ennél sokkal többet lehetne mondani, mégpedig a következő MFF és a célkitűzések. Öttinger biztos hangsúlyozta, hogy a legnagyobb kihívás az, hogy többet érjünk el kevesebb pénzből. Kevesebb forrás lesz, de több eredményt kell, jobb eredményeket kell elérnünk, mint eddig. Felmerül a kérdés, hogy melyek a céljaink, mik a célkitűzései. 2020-ra gondolok, a következő időszakban ne, nincsenek meg a célkitűzések. Nincsen semmilyen forgatókönyv, amelyel előállt volna a bizottság. Ön említette, hogy nagyon nehéz az indikátorokat konkrét eszközökhöz eszközökhöz rendelni. Szegénység vagy kutatásfejlesztés. Nagyon nehéz meghatározni, hogy kik a felelősök ennek végrehajtásáért, de most már célkitűzések sincs, sincsenek nem biztos és egy másik és egy kollégája a fenntartható fejledési célokat vizsgálják meg, és próbálják meghatározni, hogy ezek közül melyek relevánsak az Európai Uniónak, és melyek nem. Hát ez egy eléggé hát öm, öm, véletlenszerű gyakorlatnak tűnik, nincs benne stratégia, de hatalmas kihívások állnak előttünk. Ahogy ön is tudja, az EFSZ-vel szeretnénk a forrás hiányt megszüntetni, de most az egyenlőtlenségeket sem szabad elfelejteni, szociális területi egyenlőtlenségek kiegyenlítése fontos cél. Nyilván ez a bizottság még nagyobb eh, kihívás eh, előtt áll, hogy valóban az Európai Bizottságnak megadhassa a mentesítést, és ez azon alapul, hogy mennyiben sikerült a bizottságnak elérni a célokat a rendelkezésére álló eszközzel. Én nem tudom, hogy valóban komolyan meg tudjuk-e adni a mentesítést, hogyha nincsen megfelelő Mm, információ alapunk. Ön említette a gazdasági és monetáris valuta csomagot, amit tegnap mutattak be, hát ez nem tervez, nem stratégia. Én teljesen elképesztőnek tartom, hogy azt halljuk erről a csomagról, hogy a monetáris alap kész-e a következő válságra, hogy jól fel vagyunk-e készülve erre, és most ráadásul itt van ez a Fiscal Compact ebben a csomagban, amely a költség vetést fix célok köré szervezi, függetlenül attól, hogy milyen váratlan események vagy nagy kihívások állnak előttünk szemben. Én szerintem az Európai Bizottság az általános prioritásokat, víziót illetően eléggé hát csapdába fog lépni, hogyha így folytott, folytatja. Ön beszélt a rugalmasságról, ezzel az egy időben olyan eszközöket hoznak létre, amelyekben az ég a világon semmilyen rugalmasság nincs. Ja, vielen Dank. Wir müssen Sie noch ein bisschen hier behalten. Ich habe auch noch ein paar... Köszönöm szépen. Ki kell tartani a főtitkár úr, mert nekem is van néhány kérdésem, remélem van még egy kis ideje. Azt szeretném kérdezni, hogy az Európai Bizottság újra szervezését hogyan e, értékeli, e, az alelnöki posztokra gondolok, ez mennyiben volt sikeres, hol e, lehetne ezt kiigazítani. Aztán évekig vitatkoztunk, beszéltünk arról, hogy az Európai Bizottságban mennyi legyen a központ irányítás, és mennyi legyen a decentrális irányítás a főigazgatóságokon keresztül. Kérdezem, hogy mi a helyzet a központi elemekkel? Hogy tervezik a munka folytatást? Úgy hallottuk, hogy a Staff Screening Report most, ott most megint előveszik, hogy ez egy folyamatos kihívás. Hát én nem akarok, nem lennék az ön helyébe. Mi a terv, és hogyha ez a terv ha tervnél vagyunk, vannak account management centerek, ezzel kapcsolatban mi a terv? Ezeket a központokat hogyan értékelik? Ezek az Európai Bizottság eh, köreiben nem, ezt nem tartják a kollégák sikeresnek, ön ezzel egyetért-e, vagy nem? Aztán még egy kérdés, mobilitás, Ayala Szender asszony is említette, eh, ezt nem tudom megítélni, de Szuka asszony, főigazgató asszony már régóta öm, ugyanazon a poszton van. Úgy hallottam, hogy a szabályok érvényesek, de nem mindig mindenkire. Itt mi a helyzet? Két dolog. Olaf, még ezen kívül Olaf, a clearinghouse eljárástról is hallottuk, amit a főtitkárság vezet. Én gondoltam, hogy ezt a, számított erre a kérdésre, úgyhogy nem akarok csalódást okozni. A clearinghouse-t kritikusan tekintjük mi, mert itt a, az Olaf függetlenségéről van szó, az Olaf lehetőségeinek függetlenségéről. Hány találkozó volt, és hogyan vesznek részt a folyó vizsgálatokban? Csak jelentéstevék jelentésekkel, beszámolókkal mert már régóta úgy gondoljuk, hogy a clearinghouse a függetlenség elleni függetlenség megsértése, és ezért jó lenne, hogyha ezt megszüntetnék, és miért nem tették meg eddig. Aztán az, a, az ellenőrző bizottságnak eh, a munkatársi állománya. Nyolc helyben állapodtunk meg, de eddig nem sikerült minden nyolc helyet feltölteni, éppen hogy csak a felé, kicsit többet, mint a felét, mikor tudjuk a nyolc eh, helyet betölteni ön. Nagyon lenyűgözően mutatta be, hogy az Európai Bizottság mennyivel megváltozott, most már nem csak költőgép, hanem eh, irányító eh, szerv is az Európai Unióban. Ami az európai Szemeszert illeti, én, támogat, én tagja vagyok a Görögország munkacsoportnak. Ma délután volt egy bizottsági tisztviselő. Ez tényleg lenyűgöző, hogy micsoda szakmai tapasztalatra, tudásra tett szert időközben az Európai Bizottság azzal kapcsolatban, hogy az országoknak hogyan lehet segítséget nyújtani. ami hát, az európai szemesztert illeti, nem is vagyok már olyan pessimista, amennyiben átveszi a felelősséget, a, a, a munkát, az irányítási munkát. A pénzügyi <clears throat> válságban nagyon sok pénzügypiaci jogszabályt fogadtunk el. De most ha megnézzük, hogy ezek a helyszínen hogyan valósulnak meg, nagyon sok minden átfedi egymást. Ez a pénzügyi piaci törvényeknek a felülvizsgálata mikor történik meg, mert az a benyomásunk, hogy több szinten, több minden szabályozására kerül sor, jó lenne részben egy részlet ezt ebből leépíteni. Ebben a jog, ebben a mandátumban a külső határok védelme nagyon nagy jelentőséget kapott. Megnézzük, hogy a Libében micsoda meghallgatási sorozat van, hatalmas feladataink vannak. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság és az éves tevékenységi beszámolók kibékültek egymással. Az OECD is dicsérte önöket, és mi ehhez csatlakozunk. Ezt is szeretném elmondani. És most pedig öné a szó. Várjuk a válaszokat. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a képviselőknek is, a szakbizottság tagjainak a többi kérdést. Igyekszem ezekre tömören válaszolni. Ayala Sender asszony a nemzeti szakértők profiljára kérdezett rá. Ezek folyamatosan változnak, ezek rövid távú megbízások általában. Általában az elnökségektől fogadunk egy-két szakembert, már még az elnökség előtt. Tudok erről részletesen is beszélni. Volt egy atipikus szakértőnk is, egy visszavonult EU tisztviselő, aki, akiknek szervezett módon lehetőséget adunk a tanácsadásra, tehát nyugdíjas, de minden Hájon megkent régi kollégák tapasztalatára is számítunk. Szervezett keretek között. Az öngyilkosságok elleni és a stressz elleni fellépést illeti, ez egy nagyon kényes kérdés. sokszor van olyan a helyzet, hogy senki nem várja, hogy egyszer csak egy kolléga hát kiszáll, tehát nincs semmi előjel a dolognak, de az biztos, hogy a stressz ellen küzdeni kell, és összefügghetnek a dolgok. A Fit at Work néven nagy kampányt indítottunk, és rendszeresen képezzük a vezetőket a, a stressztűrésre, és néha az orvosi szolgálatokkal együttműködve tesszük ezt. És persze minél lehet, amennyire csak lehetséges, rugalmas munkaidőt biztosítunk az alkalmazottainknak, sokan használják is ezt, a teleworking is egyre kiterjedtebb, hogy otthonról lehet dolgozni, egy laptopról. Egyre népszerűbb a szülői szabadság, részidős munka. Egyre több férfi és apa él ezzel. Hát ezek együttvéve próbálják a dolgozók egészségét védeni, de hát történnek sajnos kivételek. A kutatásfejlesztés témában, hogy a projekteket milyen alapon hagyjuk jóvá, nyilván ez egy teljesen semleges elbírálás. Az Egyesült Királyság viszi a, a projekt 20%-át, és semmi köze a dolognak ahhoz, hogy ők angolok. Egyszerűen az alkalmasságuk miatt. A mobilitási kérdésre válaszoljon. Köszönöm a dicsérő szavakat. Ami a mobilitást illeti, az általános, de nem kötelező szabály az, hogy 3 és 7 éves időszakonként kell váltani munkahelyet, de hát persze az adott kolléga esetében ez most 10 év, de ezek nem ennyire szigorú szabályok. A migrációra vonatkozóan, mármint a munkahely migrációra vonatkozóan, pontosabban a valódi migrációra vonatkozóan sajnos meg kell, hogy állapítsuk, hogy modernkori rabszolgaságban van kialakulóban. Nyilván a bizottság minden erejével azon van, hogy a a nemzetközi szervezetekkel közösen Líbiában is megpróbálja érvényesíteni a minimál értékeket. Az EU-Afrika csúcson is történt ugye erre vonatkozó megállapodás. Ott mi is előadtunk egyébként, hogy jobb szabályozás. Elnök azt mondja meg, hogy mennyi időm van, és igen, van itt egy elnök, Ajala Szender asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nem halljuk Ajala Szender asszony felszólalását. Az volt a tervünk, hogy először minden kérdésre válaszol a főtitkár úr, és aztán lehet pótkérdéseket de nem közben. helyettes főtitkár úrral kialakítottunk egy rendszert, ahol ezeket a kérdéseket részben nemzetközi fórumokkal való részvétellel megvitatjuk. Az ENSZ megmondja, hogy milyen minimál feltételeket kell létrehozni Líbiában, és akkor mi is az alapján járunk el. Nagy nemzetközi erőfeszítés történik ebben az ügyben. Igen, ambíciózus az időtervünk az új kezdeményezésekre vonatkozóan. A teljes körű hatástanulmányok elkészítetése szükséges lenne, bár nagyon feltartaná a folyamatot. A közmeghallgatásos rész persze semmiképpen nem akarjuk kihagyni szolgálataink intenzíven folytatják ezeket, és az itt utóbbi évben a felállított szabályozási felügyeleti testület révén 6-7 szakértő részvételével felfele és lefele is ajánlásokat tehet ez a testület arra vonatkozóan, hogy mit mennyire érdemes kell szabályozni, és amikor javaslatot tesznek valamire, akkor általában ö, hatástanulmányjal is megtámogatják azt. Ez egy nagyon jó interaktív folyamat, és ezt is jónak tartjuk, de fel akarjuk gyorsítani. De Jong úr kérdése a belső piaci információs hálózatra vonatkozók, szó sincs arról, hogy minden egyes vállalkozást ellenőrizni akarnánk Európában, de az eszköz azért arra jó, ez egyfajta ultima ráció beavatkozás. Kérhetjük egyes cégektől, hogy igazolják, hogy az EU szabályaival összhangban működne. Volt egy ilyen konkrét vita az Euro Disneyland-del Párizs mellett, ők a származási helytől függően, hogy német vagy francia volt a látogató, különböző árakat szabtak, belépődíjakat. Ez egyértelmű megsértése az európai jognak, és hát néha rákényszerülünk, hogy ilyen helyzeteket kivizsgáljunk és megszüntessünk. A verseny DG-nek a feladata ez fetően. Ami a bejelentőket, a whistleblowereket illeti, jó hírrel szolgálhatok. Legalábbis ismereteim szerint egy működő képes rendszer alakult ki, és ha van valamilyen gyanú, félelem, baj, akkor ezt most már nyíltan szóvá lehet tenni, legalábbis én azt remélem, hogy ez így lesz. Az úti költség ügyben, hogy a bizottság miért nem adta ki ezeket az adatokat? Hát azért, mert ezek tele vannak személyes adatokkal. És én úgy döntöttem, hogy ezeket a személyes adatokat nem adjuk ki, ugyanakkor proaktívan kiadunk minden olyan adatot, <clears throat> ami nem személyes. Ez hamarosan meg fog történni. Az etikai bizottság véleményét is nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy miért csak most. Azért, mert korábbi biztosok néha olyan tevékenységekről számolnak be, amelyeket aztán az etikai bizottság véleménye meghallgatása után aztán mégsem folytatnak vagy beszüntetnek. Tehát itt is védeni kell az érintettek személyes adatait, jogait. Ami a szakértői csoportokat illeti, a minőségi ellenőrzésre vonatkozóan több kérdés is felmerült. Minden szakértői csoportot a saját céljai, munka jellege alapján kell és lehet megítélni, nem lehet őket egymással összemérni. Ha akarjuk, sem tudjuk, és itt nem lehet merev szabályokkal működni, itt tényleg a minőségi elemzésre van szükség. Írásbeli kérdés, írásbeli választ fogok adni az új szabályokra vonatkozóan. Ha új szabályokat vezetünk be, akkor a főigazgató érdekösszefonódásainak nyilvánosságra hozása után lesznek ezek érvényesek, de vannak tényleg apró, ritka kivételek, attól függően, hogy kit képvisel egy tisztviselő. A polgárokkal folytatott párbeszéd ügyében azt tudom elmondani, hogy ennek nagyon sok formája létezik. Többségileg a bizottsági képviseletek szervezik ezeket, ahol helyi szakértőkkel dolgozunk. A túl kérdésére válaszolva, hogy a Bukarest a színhelyek költséghatékonyságára mondjak valamit, hát bevallom, hogy fejből erre nem tudok válaszolni. Nyilván van erre információ, csak ez most nincs itt számomra elérhető formában. És Pirinszki úr, amikor a következő pénzügyi keretre kérdez rá, azzal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a célkitűzések teljesen világosak, de nagyon sok célkitűzés van, és korán sem csak gazdasági és minőségi természetűek, hanem biztonságpolitikai, védelmi, klímavédelmi célok, és nem lehet mindegyiket egy magasabb szintű célkitűzés alá besorolni. Nagyon át kell majd gondolni ezt a sok-sok célt, hogyan fogjuk össze, hogy minél operatívabban lehessen mindegyiket megvalósítani. Nem lenne jó belesni abba a csapdába, hogy nagyon tetszetős nagy célokat tűzünk ki magunknak, aztán amelyekről rájövünk, hogy nem vagyunk kompetensek megoldásukban. elnök úr a fehér könyvével és a reflexiós anyaggal próbált erre reagálni, de minket is érdekel továbbra is a parlament vélemény. Elnök asszony kérdéseire válaszolok. Az alelnöki rendszer működése. Csak a magam nevében beszélhetek, de én nagyon hasznosnak találom ezt az új rendszert mert szinte nincs is olyan téma, ami ne igényelne valamilyen koordinációt, és ez tipikusan az alelnökök feladata. Például a körkörös gazdaság, vagy a, plusz a műanyagok elleni <clears throat> stratégia. Nagyon sok tényezős kérdéskörök ezek, vagy a biztonság. Hogy ezeket össze lehessen fogni, ehhez kiváló, hogy támaszkodhatok én is az alelnökökre és a bizottság elnöke és a sajátjaira. Tehát szerintem ez egy jó struktúra, az elnök, a főtitkár nem tudhat mindenhez érteni. A centralizáció, decentralizáció dinamikájáról szólva, mert elmondtam korábban, hogy a kiemelt politikai kezdeményezéseket ö, centralizálni szoktuk, de mindegyiket kiegészítjük a szinergiák vizsgálatával, tehát bármit meg akarunk vizsgálni, mindig megvizsgáljuk az összes lehetséges szinergia linket, és ráadásul ezt a, a vezetés minden szintjén, ilyenek tipikusan a kommunikáció, a számítás, technika, a, a terem menedzsment, a teremszolgák <clears throat> beosztási rendszere. Tehát azok a feladatok, amelyek mechanikusan elvégezhetők, és human resource jellegűek, tehát felvételt, rekrutálást igényelnek adott esetben, ezeket összeszoktuk fogni. A képzés, a kiküldetések, a, az átcsoportosítások, tehát minden embereket érintő, munkatársakat érintő intézkedését összefogottan kezeljük, valaki ezt kritizálja, én nem mondanám, hogy ez nem sikeres, egyelőre még kísérleti fázisban van. Még ki kell alakítani, le kell tisztázni a pontos feladatköröket, de szerintem ez igenis működhet, csak még kell neki adni egy kis időt. Volt egy kérdés a mobilitással kapcsolatosan, erre már válaszoltam. Olaf, Clearinghouse, megnyugtathatom, hogy az alapfő igazgatójának a függetlensége nem sérült. Ez egy olyan fórum, amelyen az OLAF és más szolgáltatások információt cserélnek, amely mindegyiküket érinti. Ha például egy csalás esetéről van szó, az OLAF vezet egy nyomozást, és egy nemzeti bírósághoz kerül, és vannak mondjuk fegyelmi következményei. Ez a platform arra szolgál, hogy az információt megfelelően tudják cserélni. Az OLAF felügyeleti felügyelőbizottságának a meghirdetett állásairól is szólt, erre sajnos nincsen válaszom, de majd később visszatérek rá. említett valamit a bizottság szervezeti változásairól, és ez közel áll a szívemhez. Valóban sokkal operatívebb a megközelítésünk Görögországban, a menekültválság tekintetében sokan vannak, akik Görögországban és a szigeteken kerültek kiküldetésre, hogy segítsék a görög kormányt. Az európai szemeszter is jó példa arra, hogy milyen jellegű munkát végeznek a kollégáim. A javaslat egyik összetevőjét szeretném megemlíteni. Egyébként ezt a javaslatot tegnap adta ki a bizottság a strukturális támogató szolgálatról. Ennek a feladata, hogy a tagállamokat az közigazgatás reformjában segítse, vagy az új munka erőpiaci törvények, vagy a új adótörvények kidolgozásában több a kérés, mint amennyi a kapacitásunk, úgyhogy meg kell kettőznünk majd ennek a szolgálatnak még a mostani pénzügyi keret során a költségvetését. Tanulnunk kell a tapasztalatainkból. Az egész vitában a bankok lakossági és befektetési banki tevékenységét szét kell választani. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem ez a nagy kérdés, hanem a pénzügyi stabilitás biztosítása, és ez máshol teremtődik meg. Folyamatosan vizsgáljuk a szabályok értékelését, illetve a felügyeleti szervek is ezt teszik. Az ő szerepüket is vizsgáljuk, illetve hogy milyen szerepet kell, hogy betöltsenek. Minden esetre köszönöm a kiegészítéseket, nagyon kedves volt öntől. Köszönöm a kedves szavait. Russo, möchten Sie das Wort? Köszönöm szépen. Russo úr szeretne hozzászólni? Zum Abschluss. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban, nagyon figyelmesen követtem ezt az eszmecserét nyomon. A számvevőszék munkájával kapcsolatosan jelen pillanatban nincsenek különösebb megjegyzéseim. De Berichterstatter zum Abschluss bitte. Akkor a jelentéstevője szó. Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen ezt az érdekes és gyümölcsöző vitát. Az európai politika izgalmasabb, mint valaha. Ma a szociáldemokrata párt elnöke a párt kongresszuson azt követelte, hogy 2025-ig jöjjön létre az Egyesült Európai Államok. Most közben több ezer katalán demonstrál, akik a nemzeti nemzetállam szorításából akarnak szabadulni, tehát eléggé széles a skála. Az Európai Bizottságnak itt fontos szerepe van. Nem csak a a mi e, mentesítési feladatunkat illetően, hanem ebből kiindulva a további kilátásokat tekintve, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltak és tovább maradtak. Ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk, és rátérhetünk a hatos napi rendi pontra. Tarant úr veszi át az elnöklést. Thank you, Madam President. Eh, köszönöm, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett az előbb véget ért vitában. Most a következő téma 2016 éves jelentést az EU pénzügyi érdekeinek védelmeiről, Párnyó úrnak szeretném megadni a szót. Monsieur le Président, donc, euh, chers collègues, tant que rapporteur sur la protection euh, des intérêts financiers de ami az Európai Unió pénzügyi érdekének védelméről szóló jelentést illetve 2016-os évre, az elsődleges érvem az volt, hogy az adófizetők pénzét megfelelően használja fel az Európai Unió. A közkiadások jó kezelése, illetve az unió pénzügyi érdekeinek védelme olyas valami, ami véleményem szerint prioritást érdemel. 2016-ban olyan eredményt kaptunk a pénzügyi érdekek védelméről és család elleni küzdelemről, amely átfogóan pozitív. Az erre vonatkozó irányelv, illetve az, hogy utána létrejött az európai intézkedés erre vonatkozólag, ez elérte célját. Ezek az eszközök a családmódon felhasznált összegek visszaszerzését is lehetővé teszik. 28 közül 20 tagállam azonban nem járult hozzá az Európai Ügyészségben való részvételhez. 15 százalékkal csökkentek a csalással jellemzett visszaélések. A család és nem család jogszerűtlenségek vagy szabálytalanságok a mezőgazdaság vagy az a halászati politika területén jelentkeztek, ezek nyugtalanítóak. A az administratív szabályok egyszerűsítése valószínűleg majd hozzájárul a csalások feltárásához, és hozzá fog járul, járulni az unió forrásainak jobb felhasználásához. Néhány specifikus megállapítása a jelentésemnek. Az a vám ügyben a kínai termékek nagyon fontos politikai szempontot jelentenek ebben a jelentésben. Mint önök is tudják, 2013 és 2016 között a kínai importok cipők, ruhák, amelyek a fekete piacon kötöttek végül ki, alá becsülték őket, ezeknek az értékét. 2016-ban, márciusban az Egyesült Királysággal szemben a bizottság közel 2 milliárd európát, eurót követelt az EU-n az uniós büdzsébe kell ezt visszafizetniük. Véleményem szerint a tárgyalások során, a jelenlegi tárgyalások során, a Brexit tárgyalások során napirenden kell tartani ezt a visszatérítést, az SND erre külön figyelemmel lesz. Másodszor. Több bekezdést szenteltem a jelentésben a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni harcnak. Egyértelmű a, az üzenet. Azt kell kérni a bizottságtól, hogy ne újítsa meg az együttműködési szerződést a, a Battal, a Japán dohány konzorciummal, a Philip Morris-szal 2016. júliusában már megújtotta az együttműködést, Németország, Belgium, Dánia, Finnország, Görögország, Írország, az Egyesült Királyság és Hollandia, Szlovénia, valamint Svédország gyorsan ratifikálták a megállapodást, az, a WTO protokollt, hogy megszüntessék a dohánytermékek illegális kereskedelmét. Harmadszor utolsó sorban felhívjuk a bizottságot, hogy minél hamarabb tegyen javaslatot jogszabályokra, és ebben a fontos kérdésben a parlament októberben már felhívta a bizottság figyelmét az intézkedésre. Az árnyék jelentéstevőkkel és a képviselő kollégákkal várom az együttműködést Január 10-e 14 óra módosítók benyújtásának határideje, február 26-án lesz a szakbizottsági szavazás, és a 2018 májusi plenáris ülésre tervezük a zárószavazást. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak. Szeretnék körülnézni, a tagok közül ki szeretne szót kérni, és hogy van-e rá időn, kinek mennyi idő jut, ezt szeretném meghatározni. Tessék. Köszönöm. Akkor most egy órát beszélhetek? Semmi baj, 7 órakor tegyelásra kell mennem. Szóval, köszönöm szépen, hogy bemutatta a jelentést, és Uh, of course we shall present in the report. Uh, és köszönöm a számövőszéki jelentés bemutatását is. Persze beszélhetnék a megállapításokról, de valamit hangsúlyozni szeretnék. A célunk természetesen az kell, hogy legyen, hogy tetten érjük a csalásokat, és hogy visszaszerezzük a pénzt, de az elsődleges cél mégis a megelőzés. Ez a legfontosabb dolog, és úgy vélem, hogy ez egyszerűsítés mellett, ezt említette az előadó a felszólalásában, különböző kötelező szabályokat is be kellene vezetni a bizottság szintjéről az egyszerűsítés érdekében, hogy leegyszerűsítsék az összes lépést, a pályázatkiírást, a pályázatok benyújtását, az utólagos felméréseket és a végrehajtást. Az európai források elektronikus kezelését be kellene vezetni minden tagállamban, a kifizető ügynökségeknél is, és ezek az ügynökségek nem szabad, hogy akkreditációt kapjanak, hogyha nincsen ilyen rendszerük. Úgy vélem, hogy érdemes volna. Uh, thank you very much. Any other colleagues? Köszönöm szépen. De Jong kolléga. Szaladnom kell. Annyit szerettem volna nagyon röviden elmondani, hogy megpróbáltam úgy olvasni a jelentést, hogy jó sok módosított be tudjak nyújtani. Jó sokszor átolvastam, és mégis azt gondolom, hogy kiváló a jelentés. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. A határidőig januárig még azért megpróbálunk hibát találni benne, de elég jó jelentés és átfogó. Köszönöm szépen. És mivel úgy látom, hogy lassan, de biztosan elszivárognak a szakbizottság tagjai, még két-három percben eh, meg fogom tudni adni az előadónak a szót. Nagyon jó munka, alapos munka, amit végzett. Jávor Benedek kollégám nevében eh, szeretnék azért elmutatni bizonyos kérdésekre, amelyekre érdemes volna még kitérni. Az eh, először is az Európai Ügyészségi Hivatal ezzel kapcsolatosan a bizottságnak a tagállamok országokat ösztönöznie kellene megfelelően a csatlakozásra, különösen az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások összefüggésében. Másodszor az Olafról. Lesz egy külön jelentés majd az Olaf jövőjével kapcsolatosan is, miután jövő év elején megjelenik a vonatkozó jogszabályalkotási javaslat, azért ez jó alkalom arra, hogy a legfontosabb kihívásokat áttekintsük, az illetékességi egyensúlyokat az OLAF és az ügyészség között, hogy az átfedéseket elkerüljük, illetve hogy ne keletkezzen zavar. Meggyőződésünk, hogy pontosítani kell és meg kell erősíteni az OLAF illetékességeit megfelelő eljárási garanciákkal, a bizottságnak javítania kell az OLAF ajánlások követését, mivel az OLAF ajánlások nagyon pontosan mérik az OLAF hatékonyságát. Az érzékeny kérdésekkel is foglalkozni kell az OLAF ajánlások átláthatóságával. És hogy egy kicsit túllépjek a jelentés keretein, én ma az Olaffal kapcsolatosan, amikor a tagállami források felhasználásáról beszélünk, akkor majd fogom tudni, hogy mit kell követelni. 2017 uh, végén járunk, de még csak most kezdődik az áfa reform. A bizottság az első közleményét e vonatkozásban tavaly év elején már kiadta. Véleményem szerint uh, nagyon furcsa hogy az áfa területen az egyetlen jogszabályalkotási testület a tanács. Én a parlamentnek nagy támogatója vagyok, és a szuverenitásunkénak is, úgyhogy ezért ennek érdemes volna utána nézni. Ami a korrupció elleni hathatós fellépést illeti, sajnálatos a, ebben a véleményben hogy a korrupció ellenes jelentés gyakorlatát elvetette a bizottság. A, az oknyomozó újságírása kapcsolatosan egy kis kiegészítés. Nem csak jogi eszközökre van szükség az oknyomozó újságírók védelmére nézve, hanem pénzügyi forrásokra is szükség van, mivel tudjuk, hogy a jó újságíró már ritka állatfajta, és a Twitter az írás tudatlanságot terjeszti, nem pedig az írás tudást. Ami pedig a közbeszerzéseket illeti, ami egyébként az előző programozási időszakban talán a legfontosabb hibaforrás volt, ezzel kapcsolatosan a bizottságot arra szólítanám fel, hogy kövesse nyomon az ügyet, és azt is, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre az új irányelveket. Még egyszer, köszönöm az előadónak a kiváló munkát, meggyőződésem, hogy tartani fogjuk tudni az ütemtervét, és jó lesz a produktum is. Van-e még valaki, aki szeretne szót kérni, vagy pedig Hoffman asszonyt kell szólásra kérnem. Örülök, hogy itt van velünk egy ilyen késő délutánon. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Che. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját, Párnyolvonnak. Köszönjük a jelentését, amik, amely kiváló minőségű és nagyon sok uh, fontos pontot tartalmaz. Nagyra értékeljük uh, az ön jelentéstervezét mindazonáltal engedje meg, hogy néhány dolog, dolgot ki emeljek. Engedje meg, hogy angolul beszéljek, sajnos ezt használjuk leggyakrabban, úgyhogy eh, így tudok legjobban fogalmazni. Volt néhány dolog, amelyeket említettek a kollégák, amelyekre szeretnék kitérni természetesen a végén. A végén, amikor a jelentés elfogadásra kerül, eh, a follow-up következik eh, a szokásoknak megfelelően azzal a témával kezdeném, amit a jelentéstevő kiemelt, de nem csak ő, hanem Jávor is, Taranturon keresztül a saját források, az áfa, illetve a tisztességtelen kereskedelem a dohánytermékekkel. Ez nyilván a jelentéstevő számára is nagyon fontos téma. Ami az áfát illeti, Úgy értettem tehát, hogy Jávor úr szerint ez nem elegendő, amit teszünk a bizottság részéről. Én azt gondolom, hogy elég nagy előrelépésre került sor a, a, az áfacsalás elleni eh, harcban. A PIF irányelvet említeném, amelyben a csalás is szerepel az irányelv hatájában és ez a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak köszönhető. Ez nagyon fontos, és ezen keresztül az Európai Ügyészség és felelős a súlyos, határon átnyúló illegális cigarettakereskedelmért. Amit, említe, amit említette, az Európai Bizottsági Cselekvési Tervet, ezt nagyon közelről kísérjük figyelemmel. November 30-án a 904 per 210-es irányel felülvizsgálatáról hoztunk döntést az adminisztratív, a közigazgatási együttműködési eszközök megerősítése témájában. Azt gondoljuk, hogy ez az irányelv ellenállóbbá teszi az Európai Uniós csalás elleni rendszert. Még egy dolog, ami nagyon fontos nekünk és az Olafnak, a javaslat világos jogalapot biztosít az áfacsalásokkal kapcsolatban, hogy ezek átkerüljenek az Olafhoz, a, az Eurojusthoz, illetve a jövőbeli Európai Ügyészséghez. Tehát ez az információ átadás az Eurofisk részéről, ezen szervek részére meg fog történni. Végül azt gondolom, az Olaf reformjával kapcsolatban mi egy legislatív javaslatot fogunk benyújtani 2018 tavaszán, hogy az OLAF jogi keretét az új csalás ellenes helyzethez igazítsuk. Emellett a mandátumot ki kell igazítani, a mandát ugyan, ugyan, ugyanolyan marad, de a két szerv közötti együttműködés a csalás elleni harcban az egyik közigazgatási vizsgálatokat folytat, a másik bűn, bűnügyi vizsgálatokat, büntetőjogi vizsgálatokat folytat, ezt mind az együttműködésben szabályozni kell. Aztán még egy dolog, ami nagyon fontos, meg kell vizsgálni az OLAF mandátumát az ÁFA man, áfa kapcsolatban. Aztán ön említette az ügyességet, és azt, hogy csak 20 tagállam vesz ebben részt, ez a mi szempontunkból már egész jó, egész jó siker, de persze a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a többi tagállamot is meggyőzze, hogy minél gyorsabban csatlakozzanak az EPO-hoz. A cigaretta csempészet elleni harc Parnyó úr említette ezeket az egyezményeket, hát nem én döntöm el, hogy ezeket meghosszabbítjuk, vagy nem, de nyilván az egyik egyezmény 2022-ben jár le, és aztán 2030-ban a másik kettő, és aztán a bizottság dönt. De az ön üzenetét tudomásul vesszük. FCTC jegyzőkönyv nagyon fontos, ezen is dolgozunk, hogy a tagállamok támogatását megkapjuk ezen nemzetközi jegyzőkönyv ratifikálására, és egyébként meg Németország most ratifikálta, hogy, hogy van még egy ratifikáló ország, e, és bízunk benne, hogy 2018-ra ez a jegyzőkönyv életbe tud lépni. Még egy dolog, mert nem értettem az ön jelentéséből. A bizottság elfogadott idén májusban egy előrelépési jelentést. Az Európai Bizottság illegális dohány termékek, dohánykereskedelemmel kapcsolatban. A tanács ma elfogadott következtetéseket a jelentésünkkel kapcsolatban. Nem tudom, hogy a jelentés elérte-e a koncakbizottságot, de persze örülnék neki, hogyha a parlament és főleg a koncakbizottság elmondaná a véleményét ezen beszámolóval kapcsolatban. Ezzel segít nekünk majd abban, hogy új cselekvési tervet dolgozunk ki jövő évre. Az utolsó dolog, amit említeni szerettem volna, ön említette az Egyesült Királysági helyzetet, és azt mondta, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés, ezzel egyetértek. Biztosítani tudom önöket arról, hogy a bizottsági szolgálatok az OLAF ajánlásait szorosan figyelemmel kísérik, erről biztosíthatom. Aztán Marinescu úr azt mondta, hogy először is a megelőzés nagyon fontos, ez igaz, ez nagyon fontos, és tudják, hogy az Olafnak van ez a mandátuma, amely nem csak a vizsgálatokra terjed ki, és az ajánlásokra, a follow ajánlására, hanem megelőzési politikákat is kidolgozunk, ez számukra nagyon fontos. Utolsó pont, a közbeszerzések, ez nagyon fontos téma ez még mindig nagyon fontos része a munkánknak. Most érkeztem vissza a bizottságból egy nagy konferenciáról, ami közbeszerzésekről szól, etika, átláthatóság és megbízhatóság ezen a területen. Nagyon sok résztvevő volt ezen, és ők folytatni fogják ezt a konferenciás sorozatot a közbeszerzéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Hoffman asszonynak. Nagyon ö, mm, bátorító, hogy Németország is ratifikálta ezt az egyezményt. Ez azt bizonyítja, hogy Németország kiválóan működik kormány nélkül is. És most a jelentéstevője a szó, aki összefoglalja a vitát. Igen, köszönöm szépen. Most az árnyék jelentéstevőkkel elkezdhetjük a munkát a végleges tervezet kidolgozásához. Én néhány hónappal ezelőtt találkoztam a német szövetségi miniszterrel, aki ezzel az ágazattal foglalkozik. Én tudom, hogy a szándék megvan Németországban, Viszont másik részről, hát nem mindenki rendelkezik ugyanazzal a szándékkal a kormány asztal körül. Azt remélem, hogy a, e, sikerül ezt a szándékot megerősíteni, és gratulálunk Németországnak, hogy sikerült ratifikálni ezt a dokumentumot. Köszönöm. Ezzel a hat és napi rendi pontot lezárhatjuk. Az elnökünk nincs itt, úgyhogy le is térhetünk a hetes napi rendi pontra, amely az én tudomásom szerint a szék külön jelentése az egységes európai égbolttal kapcsolatban. Mi a baj az egységes európai égbolttal? Ezt fogja nekünk elmondani kasteleti úr. Valami nem stimmel? Ah, Sir pufa, ja, yeah, ja. Yeah. I'm sorry, I, I had wrong papers in... Bocsánat, rossz papírt adtak a kezembe. Na, köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjai. A közlekedés nagyon fontos pillére az európai gazdaságnak, mert a mobilitást ösztönzi, és ott termékek, áruk forgalmát is, és eh, a közlekedés hatékonyságát azonban sok módon kell és lehet javítani. Eh, a GTA rendszer szolgál erre, amely légi térképeket generál, és minden adatot, eh, aeronautikai szempontból fontos adatot nyilvántart közvetít. A légi közlekedést eredetileg egy fragmentált nemzeti piacok szétosztottsága jellemezte, de ezzel már túl vagyunk, a nemzeti demarkációs vonalak feloldódtak, az interoperabilitás megvalósult, és egy mérték hogy prestataire de service de navigation. gazdaságossági szempontok érvényesülnek, és a CSNA rövidítés fedi az új rendszert. Ugyanakkor bizonyos szolgáltatásokat még mindig monopól helyzetű cégek diktálnak a légiközlekedésben, ez okozza a késéseket, és azokat a szűk keresztmetszeteket, amelyekkel még mindig küzdik a légiközlekedés, a légtér megosztás. Az egységes európai égbolt gondolatát a légiközlekedés hatékonyabbá tétele érdekében már évekkel ezelőtt ugye bevezettük, ez egy kormányközi együttműködésként indult, európai szintre helyeződött, 2004 óta beszélünk egységes közös égboltról, és ezen a kereten belül számos technológiai modernizáció történt, és a Single European Sky ATM kutatás beindult. A fő célja a politikának az volt, hogy javítsa a régi közlekedés biztonságát, pontosságát, kezelhetőségét európai szinten. 2005-ben a GTA kapacitásait megosztották, és felmérték azokat a károkat, amelyeket a környezetnek okozott a légi közlekedés. 2004-2020 között hatalmas fejlődésre ment át ez az ágazat, több mint 20 milliárd eurós éves bevételi volumennel, és a környezet szennyezését is jelentősen sikerült csökkenteni, kár enyhítésben mérve mintegy 3-5 milliárd euróval. a legújabb kezdeményezések arra irányulnak, hogy milyen összetevőit kell még ennek a rendszernek javítani, hogy a légtérgazdálkodás még hatékonyabb legyen. Új definíciókra van, van szükség a Cezár rendszeren belül, és javítani kell tovább szintekre emelve a közlekedés hatékonyságát. A Cezár projekt 2018-ban indul be majd teljes tempóban, és most azt vizsgáljuk több európai szervezettel közösen, amelyeknek szerepe van a légiközlekedésben, öt tagállamból, Spanyolországból, Franciaországból, Magyarországról, Svédországról és az Egyesült Királyságból vannak ezek a szervezetek benne az együttműködésben. Ez egy operatív légipari együttműködés az egységesebb európai égboltért, hiszen még nemzeti monopóliumok sok helyütt torzítják ezt az iparágat. Ezeket fel kell számolni. És a közös légi politikának még vannak olyan fejezetei, ahol tagállami egoizmusok érvényesülnek, de talán sikerül majd ezeket meghaladni, hiszen a volumen, a közlekedő emberek számának volumenének növekedése ki is kényszeríti az újabb hatékony megoldásokat. 2005-ben, ami nem volt még megvalósítható a gyakorlatban, az mára valósággá vált. A GTA-ból fakadó költségeket sikerült 50%-kal csökkenteni, és meg háromszorozni a szállítási kapacitást ezzel az időszak alatt. Tehát a hatékonyság jelentősen nőtt a kezdeményezések eredményeképpen, és a szolgáltatók egymással versenybe egyre hatékonyabb megoldások felé léptek el, de még mindig sok van a késés, gond van a késésekkel. A túlterhelt, túlzsúfolt égbolttal, a légirányítási rendszerek még nem teljes összehangoltságával. 2013-ban azonban, és azóta is évente 4%-kal nő az utasok száma, és ez 5 év alatt 2016-ig már olyan mértékű növekedést jelentett, hogy új típusú komplex hatékonyság növelő eszközökre van szükség. A nemzeti hatóságok meg vannak azzal bízva, hogy a helyi szűk keresztmetszeteket felmérjék, de a megoldásokhoz valószínűleg általában nincs kellő erejük, pénzügyi értelemben is értve ezt. Ezért van szükség a Cezár projektre, ami arra ösztönzi a az ágazat szereplőit, hogy közös technológiai platformra tegyék át a szolgáltatásaikat, közösen fejlesztenek, kutassanak ezen a korábban fragmentált piacon, és a technológiai operatív fejlődést fordítsák le konkrét Cezár megoldásokra, és itt lép be az Európai Unió, amely kezdettől fogva ezt akarta, és most a Cezár programon keresztül hatást tud gyakorolni az ágazatra. A kezdeményezést tehát meghosszabbítottuk és működik. Ebben a bizottságnak is feladata van a funkcionális légterek kijelölése tekintetében, illetve új stratégiai opciók hosszú távú megfontolása révén a defragmentálás a fő feladat. Független szakértőket is bevon az EU a szűk keresztmetszetek feltárásába, és ezek a független tanulmányok, ha megállapítják a hibákat, akkor már csak a megfelelő pénzügyi erőforrásokra van szükség a racionalizációhoz, hogy aztán a rendszer bármikor kiállja például az egységes díjszabás elvei alkalmazásának próbáját, és kikényszerítse a tagállamoktól az azonos interpretációt és alkalmazást. A közlekedés fejlesztéséhez azonban további kutatásokra van szükség, hosszú távú tervet dolgozott ki a Cezár kapcsán az európai szint, amely jelentős eszközökkel kutat, finanszírozza a közép- és hosszú távú kutatást, és a bizottság világosan kitűzte az elérendő célokat, és dátumokat is rendelt ezek mellé, és az egyes szintek elérését monitorongozni fogja. A kutatási projektek elindultak, és a, de, a e fragmentáció valószínűleg az Európai Ligi part nemzetközi szinten is versenyképesebbé fogja tenni. És végül is a teljes egységesítés a cél. Köszönöm, Profan úr, az előadást. Akkor most Kastelletti úr kap szót egy rövid és tömör hozzászólás megtételére. Köszönöm, elnök úr. Let me say that um, we as commission we... A bizottság részéről üdvözöljük az Európai Számvevőszék jelentését, A számvevő szék következtetés többségileg pozitív a fő területek vonatkozásában, tehát indokoltnak tartja az egységes égbolt kezdeményezést és a létrehozott eszközök, struktúrák létjogosultságát is elismeri. Tudomásul vesszük, amit a számvevőszék hiányosságként állapít meg, de úgy érezzük, hogy ezek eddig is ismertek voltak, mi is tudtuk, hogy mik a szűk keresztmetszetek, és már régóta dolgozunk a felszámolásukon. Már 2013-ban kiderült, hogy mik ezek, amikor a bizottság javasolta a meglévő jogi rendszer felülvizsgálatát. Ez a SESZ 2 plusz javaslat nevet viselte, amelyet önök, a parlament és a tanács is megvitatott, de 2014-ben megvonták ettől a kezdeményezéstől a támogatást Gibraltár miatt, pedig mivel 2013-14-ben elkezdtük megoldani azokat a problémákat, amelyeket most tár föl a számövőszék. Tehát nem rajtunk múlott a megoldás, elmaradása. Örülnénk, hogyha a másik két intézmény engedni a projekt folytatását. Ez lenne az okos válasz a számvevőszék kritikáira, és ha megengedik, tennék egy javaslatot. Tudjuk, hogy a korábban megfogalmazott célok elavultak, mert nagyon gyorsan változik ennek az ágazatnak a környezete, éppen ezért elkezdtük a felülvizsgálatát a jelenlegi rendszernek, és kísérleti projektet is indítottunk az önök jó válhagyásával egy új beszáll architektúra, architektúra létrehozása az elképzelésünk, az európai légtér újrafelosztása. A meglévő rendszert, amely fragmentált, szerintünk át lehet vezetni egy új rendszerbe, nagyobb zökkenők nélkül, és akkor a célok megvalósulnak, és a teljesülés is jobb. Mik a fragmentáció okai? Egyrészt sokáig nem volt kellő szabályozás, és ezért a tagállamok mindent maguk és egymástól eltérő módon szabályozhattak most különböző irányokba ható módon megpróbáljuk a dekfragmentációt, egyfelől a szemövőszék által is említett tanulmányt elvégeztettük, ösztönzőket fogalmaztunk meg, a hálózatmenedzserrel, a Eurocontrollal pedig azon gondolkodunk, hogy milyen konkrét intézkedésekkel szüntethető meg a fragmentáció, hogyan lehet tovább racionalizálni az infrastruktúrák használatát, és persze ezt a Cezáron belül is tesszük, hiszen a Cezárnak az a feladata, hogy a fragmentációt megszüntesse. A nemzeti felügyelő hatóságok sokféleségét, autonómiáját elismerjük, de úgy érezzük, hogy nekik is hozzá kéne járulniuk, akár ö, egy új jogszabály ö, megalkotásával európai szinten kéne őket rákényszeríteni a megfelelésre. Hogy mennyibe kerül mindez, és ha nem teszünk semmit, az mennyibe kerül, egyértelmű a bizottság számára, hogy ezeket az intézkedéseket meg kell lépni. Bulgáriát, Lengyelországot, Görögországot, Romániát vettük most vizsgálat alá, mert ezek a performancia tervek ezekben az országokban a legproblémásak, független ö, könyvvizsgálókat bízunk meg ezen országok légügyi rendszerének költségvetési vizsgálatával. A számbevőszéki ajánlásokat nyilván megfontoljuk. Mi is úgy gondoljuk, hogy egyszerűsíteni kell a performancia rendszert, és egyértelművé kell tenni az indikátorokat. A Cezár projekt kezdete óta mindig is a több éves pénzügyi költségvetési keret tükrében terveztünk, Ciklikus módon az innovációs ciklus nevet viseli ez, amely a kutatás végrehajtás, kutatás végrehajtás dinamikájában mozog. Minden szereplőjét ennek a dinamikus rendszernek elszámoltathatóbbá kell tenni, ebben várjuk a számvevőszék támogatását, szeretnénk közös prioritásokat megfogalmazni, és ö, hát kitűzni egy időpontot, amíg ezeket a célokat el kell érni. Fine. Ebben az összefüggésben ezt a projektet úgy kell meghatározni, ahogyan korábban is elmondtam, mint amely egy integráltabb, kevésbé szétforgácsolt rendszer támogat, és amely a közlekedési közösség számára előnyös, biztonságos rendszer képítését teszi lehetővé. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen jól felolvasta a szövegét. Most akkor az előadónak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Kiválónak tűnik ez a jelentés számomra. Nagyon sajátos kérdésről van szó, és persze vannak benne meglepő elemek is. Minden esetre kiváló a minősége. Most angolra váltok. 40 ezer ellenőr, illetve légiközlekedési irányító egész Európában érintett. A miniszterek nem avatkoztak be. Politikailag persze meg tudták oldani a problémát azonnal, de mivel a légirányíták sztrájk, névi irányítók sztrájkjától mindenki rettek, senki nem tesz semmit. a Csikágói Egyezmény és más jogszabályok miatt minden tagállam szuverén ura a légterének, de tudom, hogy hihetetlen a földön nincsenek határok, de a levegőben vannak. Szétforgácsolt a légtér, különböző értékelések, számítások születtek. Ezek szerint ő évente 5 milliárd eurót veszítünk, nem az EU költségvetésből, hanem összességében, amiatt, hogy nem jött létre az egységes európai légtér. Elnézést, én erre csak azt tudom mondani, hogy nevetséges ez a helyzet. Rengeteg pénzt fordítunk arra, hogy megpróbáljuk a kibocsátásokat csökkenteni. Az egységeségbolt költség nélkül 10%-kal is csökkenthetné a légiközlekedés kibocsátását akár, ami nagyon fontos, és egyik napról a másikra. Politikai akarat hiányzik. A FAB 0 ez egy olyan javaslat, hogy a tagállamok számára egy pszichológiai lépés megtehető legyen az egységes égbolt felé. Minden esetre remélem, hogy a Cezár az egységes égbolton keresztül megvalósítható lesz. Szerintem ez nem fog megtörténni, én ettől tartok. A bizottságnak meg kellene vizsgálnia a szeszár eredményeit alaposabban. Azért mondom ezt, mert a, az indítási szakaszban van a szeszár, de szerintem nem indul -e megfelelően pontosan a, a légtér felépítése miatt és ami még kritikusabb, az, hogy az eredményeket olyan rendszerekben valósítják meg, amelyek egymással nem kommunikálnak, nem interoperábilisak. A dél- és észak-európai rendszerek nem kommunikálnak egymással. Meg kell vizsgálnunk, hogy a Cesar hogyan költi el a pénzt, mert nem a cél egy ilyen rendszer létrehozása. Valamilyen harmonizált, hatékony, interoperábilis rendszerre volna szükség, amely az egész EU-t szolgálja. Nagyon jó észrevételek, eh, illetve következtetések születtek, Pierre. Ami az utasadatbázist illeti, itt is tudni kellene, hogy mi a szerződés a bizottság és az eurokrontok között. Az egyik a PRB-re, a másik pedig a hálózatkezelésre vonatkozik. Szerintem ezeket a szerződéseket érdemes volna megnézni. Milyen összegeket, milyen, mire fizettek ki, milyen feladatot kellene az eurokontrollnak ellátnia, milyen eredményekkel, stb. Az eurokontroll óriási fekete lyuk már, ami a pénzköltést illeti. Különösen a fizetések tekintetében. Az NSA függetlenség, ez egy szükséges követelmény, de nem hajtották végre. A bizottság, most elnézést, hogy ezt mondom, de semmit nem tesz. A bizottságnak meg kellene kezdenie a közelezettség szegési eljárást a fabok tekintetében is. Ezt már 2012-ben, decemberben meg kellett volna alkotni. Decemberben, tehát 2012-ben nem történt semmi. És ugyanaz vonatkozik a többi kérdésre is, amelyeket rendezni kellett volna a tevékenység során. Keszeleti úr valamit nem említett, de én mondom. A bizottság javaslatomra és az önök szavazata alapján a kísérleti projekteken keresztül nagyon lassan fejleszt valamit, Kászeretti úr egyébként a jó barátom, ugyanazt akarjuk, de hát ez a helyzet. Egy olyan kísérleti projekt foly, van folyamatban, amelyet a javaslatomra a parlament megszavazott, hogy az új európai légtér architektúráját kialakítsák. Így lehetne a Cezárból pénzt megtakarítani, illetve a nemzeti költségvetések számára is de csak akkor, hogyha az architektúra változik. Remélem, hogy a ciklus végére megszületik a javaslat. Miért? Mert így kiderül, hogy valóban elvesznek-e a munkahelyek, mint ahogyan a légirányíták mondják, és több mint 200 napra leállították egész Európát a francia légirányítók tavaly, majd kiderül, hogy vesznek-e el munkahelyek, ugyanakkor van-e olyan platform struktúra, ahol a Cezárt el lehet indítani. Elnézést, hogyha elhúztam az időt, de így áll a helyzet. Gratulálok minden esetre a számövőszéknek. Nagyon jó ez a jelentés, véleményem szerint. Köszönöm szépen. Legalább most már a akkor többet tudunk a problémáról, mint korábban, már ez is jó, hálás vagyok érte. És a napirendi pont zárásával rátérünk az utolsó napirendi pontra. Köszönöm szépen a számvevőszéknek, a jelentéstevőnek, a bizottságnak, tehát egy rövid beszámolóra került most sor, most pedig a 9-es napi rendi pont, mert a 8-ast elhalasztottuk, a jelenlegi költségvetési rendelettel kapcsolatos folyó trialógusról van szó. Most hadd számoljak be röviden, hogy hogy áll a helyzet. A legutóbbi két trialógus során először egy politikai kompromisszumcsomagról beszéltünk, a három intézmény leadta ezzel kapcsolatban az állásfoglalását, természetesen még nem hoztunk döntést a legfontosabb konfliktusos területek a rugalmassági párna, a külső segítségnyújtás, a bizottság és a parlament támogatja, a tanács nem. A válság tartalékban a bizottság és a parlament támogatja, a tanács nem. A trust fundokban úgy tűnik, hogy mi hamarabb megegyezünk. Azonban a trust létrehozása szervezésével kapcsolatban még vannak nyitott kérdések. Megállapodtunk abban a bizottsággal, hogy a tematikus trust a, bizot, a tanács és a parlament egyetértésére van szükség. Aztán az internal assigned revenues, ez egy elég nagy probléma. A parlament és a bizottság nem akar a status quo mögött elmaradni, sőt, többet akarunk elérni, hiszen eljárási könnyítés lenne ez, hogy holott a tanács meg ezt meg akarja szüntetni. És nagyon határozottan lép előre. Ami a azt illeti, hogy milyen belső problémákat vet föl ez az intézmények számára, ez egy döntő jelentőségű dolog hogy egyáltalán lehet-e itt mozdulni. Ami a szolidaritási alapot, a globalizációs alapot, a davokat illeti, aztán az eszközök átvételét, a kísérleti projekteket, itt mi a státuszkót szeretnénk, és aztán felmerülhet a kérdés, hogy a költségvetési rend reformjába minek indult, indítottuk, minek vágtuk bele a fejszénket, de nem akarunk semmiképpen veszteségeket. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, a visszakerült pénzek könyvelésével kapcsolatban úgy tűnik, hogy meg tudunk egyezni. Aztán az átmeneti alapot ki fogja vezetni, ezt valószínűleg elnapoljuk. Ami a performance gondolatot illeti, a tanács és bizottság is eléggé visszafogottak, de nem lehet, hogy két éven keresztül e, ilyen konferenciákkal kínozzanak bennünket, és e, ezt a teljesítmény alapú megközelítést nagy reklám csinadatrával próbáljuk eladni a közvélemény számára, és közben nem valósítjuk meg. Ami az átláthatóság és szabályokat illeti, ez nagyon fontos, a parlament mindenképpen azt akarja, amit már 2007-ben a költségvetési rendeletben benne volt, de már nincsen benne, azt szeretnék vissza. Van itt néhány sajnálatos visszalépés az elmúlt időszakban. Aztán az éves tevékenységi jelentés. Itt további jelentéstételi követelések vannak, itt például az összegekre vonatkozóan Horizon 2020 esetében, és ezt végül is sikerült is megvalósítani. Véleményem szerint itt már nincsen olyan túl sok nyitott pont. De nagyon sajnálom, el lehet veszteni az simán előfordul, hogy az ember elveszti a rálátását. 280 eh, cikkről van szó, eh, és rengeteg eh, sor. Aztán a mentesítés. Azt akarjuk elérni, hogy a mentesítésben az év, az N plusz 1 év decemberében zárjuk ezt le. Négy hónapot kell nyernünk, tehát kérdés, hogy hol. Ma volt még egy ülés, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet előrelépni illetve a határidők elhalasztása nélkül is el lehet ezt érni. A főigazgatók éves jelentésének a bemutatása, hogyha ez június 30-a marad, akkor teljesen képtelenség számunkra a mentesítést a nyári szünet előtt elkezdeni, de muszáj lenne, hogyha kész akarunk lenni. Hogy a tanács a dokumentumokat hamarabb rendelkezésre kell, hogy állítsák, a számvevőszék is, hogy a számvevőszék szeptember végén be tudja nyújtani az éves jelentését, és akkor szeptember, október, novemberben meg lehet tartani a meghallgatásokat, benyújtani egy jelentést, és akkor jó, szavazzunk januárban, de minden esetre a mentesítést néhány közigazgatási könnyítéssel sikerülne egy picit előre hozni, és hát a mentesítési eljárás szigorítását is tervezzük. Itt nagy problémák vannak persze a shared managementtel. Most, sikerül, most beszéltünk ma egy esetleg egy nyilatkozat elfogadásáról. Fontos, hogy ebben mi szerepel. Úgy, mint ahogy a múltkor csináltuk, hogy beszéltünk róla jó sokáig, és aztán a végén azt mondtuk, hogy nem csináljuk meg, hát ezt többet nem akarom. Ami a retroaktív alkalmazást, visszamenőleges alkalmazást illeti, itt várjuk a bizottságtól, hogy milyen gyakorlati hatásai vannak e- ennek jelen pillanatban. E, most nagyon fontos, hogy ami a 2014-es évet illeti a regionális területet, itt meglepő lehet az a hír, hogy azok, akik már a pénzt elköltötték, még további meglepetésként megkapják azt is, hogy a szabályokat is megváltoztatják Nos, őszintén szólva ez eléggé nehéznek tűnik nekem, akkor is, hogyha a regionális alapból egyelőre az idén az idei év elejéig az eszközök 10%-át hívták le, de aztán ezen év során már biztos 20-25% kiment. Mondhatjuk, hogy ez biztos nagy örömet okoz majd a helyszínen, Aztán a 2018. január 1-től új szabályok, illetve egyszerűsítési rendszer, amit azonnal használni lehet. Nyilván 2018-as évtől kezdve, aztán 2019-es szabály, az intézmény pénzügyi szabályai éves költségvetési eljárás, és aztán a 2020 utáni MFF további szabályok, pénzügyi eszközök. Nos, tehát ez, ami a retroaktivitét illeti, ez mind felmerülhet, és legalább ezen a területen meg kellene próbálni megtartani az áttekintést, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. Aztán Strasbourgban hétfő lesz egy kövebb, további trialógus Most azon dolgozunk, hogy 16 órakor elkezdhessük a munkát. Egy bizottsági ülésteremben, mert 16 órakor mi nem ülésezhetünk, de mindenkit arra kérek, frakciókat is, hogy el tudjuk kezdeni, hogy le tudjuk zárni a munkát, mert különben további ülésekre kell sort keríteni december 18-19-én, 20-án még lesz egy koraper. A mi eh, érdekünk az észelnökség alatt ezt lezárni, mert az észtelnökség nagyon elkötelezett és jól kiismeri magát. És hogyha most megint egy új elnökséggel kell kezdenünk, ez az ügyben nem lenne mindenképpen pozitív. December 24-ére még nem terveztük semmit. Én azt javaslom, hogy a 16 órát használjuk ki jövő héten, ezek az azoknak szól, akik szeretnének részt venni ebben az ügyben, várjuk Önöket. Aztán még egy kis táblázatra felhívom a figyelmüket, ebben szerepel minden, amit még nem sikerült lezárni. globális kompromisszumként majd nyilván az lesz az eredménye az egésznek, hogy minden marad a régiben, főleg azokon a területeken, ahol nem sikerült megegyezni de ahol sikerült, ott azért változik valami. Na, minden esetre, hogyha e, a vitatott területeken minden úgy marad, mint ahogy eddig volt, de milyen hatása lesz azokra a területekre, amelyekben sikerült ma változást eldönteni, hát nem tudom. E, nem tudom megígérni, hogy e, nem így küld az Európai Bizottság pénteken délután egy nagy anyagot, minden esetre hát dolgozunk az anyagokon, amiket kapunk. Hogyha valakinek kérdései vannak, vagy szeretne az anyagokhoz hozzáférni, ezt meg lehet tenni. a Szender asszonynak és Manka úrnak szeretnék köszönetet mondani távollétükben, akik nagyon hűséges árnyékjelentéstövők, és mindenkinek, aki szeretett volna eljönni, de de nem tudtak eljönni, azoknak is köszönöm. Mivel nincs itt több képviselő, a bizottság és a tanács jegyzetelőinek mondom, hogy köszönöm mindenkinek az együttműködést, kiváló munkát végeznek, kapjuk az anyagokat, tudom, hogy nem olyan egyszerű, nekem is hasonló a helyzetem. Esfőz úrnak és a munkatársainak is köszönöm a munkáját. Igyekszünk, igyekszünk, igyekszünk végezni. Nem szeretnék egy ekkora csomaggal eh, kezdeni az új évet. Tavaly eh, karácsony és szilveszter között eh, a költségvetési rendelettel foglalkoztam, ezt idén nem szeretném. Mm, látom, hogy nincsenek kérdések, akkor köszönöm szépen az karácsony előtti utolsó ülésen. Minden jót kívánok mindenkinek, boldog karácsonyt, jó egészséget. Az új évben találkozunk 11-én, január 11 én 15 órakor. Köszönöm, lezárom az ülést.